10-i, áprilisi eh, eh, és májusi üléseink napi rendjét, remélem mindenki, eh, illetve jegyzőkönyvét mindenki megkapta, remélem elfogadják ezt. Rendben, köszönöm. Akkor átugorjuk az elnök közleményeit, és nem is lopjuk tovább az időt. Üdvözlöm Mário Drágit a szakbizottságunkban, a 109-es házszabály szerint járunk el a mostani nyilvános meghallgatás során, amelyet 283-as cikke szabályoz az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, és a június 24-i évi Európai Tanács döntését készítjük ezzel elő. Két órás nyilvános meghallgatásra kerül sor az Európai Központi Bank szerepel napi rendünkön pontosabban szóval az Európai Központi Bank elnökéről és elnökének szerepéről, és ezt követően egy 30 perces téma is marad még, amely az Kérem tehát, hogy akinek ESRB kapvel kapcsolatos kérdése van, az az utolsó fél órában tegye fel. Tehát a Európai Rendszer Kockázati Tanácsal kapcsolatos kérdéseket kérem, hogy a végére tartogassák. Kezdjük tehát az LKB-s kérdésekkel, aztán az Európai Rendszer Kockázati Tanácsal kapcsolatos kérdések, majd a Drági úr válaszaival zárjuk az ürést, a nyilvános meghallgatást. Köszönöm szépen még egyszer a megértésüket, a szabályokhoz kérem tartsák magukat, és már jó, ha készen áll, akkor parancsoljon öné a szó. Köszönöm, hölgyeim és uraim, óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek most az Ekon bizottság előtt. Először is szeretnék köszöntet mondani Sharon Bowles asszonynak, az elnök asszonynak, illetve a bizottság minden tagjának, akik lehetővé tették, hogy elmondhatom, hogy milyen tapasztalatokat szereztem az európai gazdasági, monetáris ö, témákban és az előttünk álló nagy kihívások témájában. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy jelöltje lehetjek az AK, AKB elnökének, mert úgy gondolom, hogy az EU ö, monetáris uniója, akár csak az euró olyan sikernek könyvelhető el, amelyeket meg kell őriznünk állampolgáink számára. A globális válságot is beleértve semmilyen válság nem rendítheti meg ennek sikerét. Sajnos a francia nyelvtudásom nem igazán jó ahhoz, hogy franciául folytassam, úgyhogy most már angolul fogok beszélni. Before your committee for this hearing. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megjelentek az Önök Szakbizottságában, nyilván olvasták az önéletrajzomat. Három dolgot szeretnék hangsúlyozni az előéletemmel kapcsolatban. Pénzügyi tapasztalataimat, központi banki európai, illetve központi banki tapasztalatomat, az Európai Központi Bank tanácsadó testületében 2006 óta dolgozom az olasz központi bank elnökeként. Nagyon pozitív eredményeket értünk el ezen évek alatt, bár különösen nehéz időket éltünk át. Részt vettem a, az euró megszületéséhez vezető döntésekben is, 91-ben. Az olasz eh, államkincstár eh, főigazgatójaként részt vettem annak a küldöttségnek a munkában, amelyek a Maastrichti szerződés tárgyalásában szerepet vállalt, illetve az euró bevezetésénél is bábáskodtam, különös tekintettel a, a 90-es évek elején végrehajtott fiskális kiigazításokra. Az európai és nemzetközi fórumokon jelentős tapasztalatokkal rendelkezem, ezzel kapcsolatban annyit említenék, hogy 2006 óta vagyok a stabilitási fórum, ennek meg 2009-ben nevet változtatott, ahol egyébként azok a nemzeti közi szervek eh, vesznek részt, amelyek a nemzetközi pénzügyi szabályokat határozzák meg, és az FSB munkájával kapcsolatban, mi jártam az önök eh, parlamentjében. Megtisztelő, hogy eh, felmerült a nevem jelöltként, az Európai Központi Bank elnökeként. Úgy vélem, hogy az eurózóna, az gazdaság és monetáris unió óriási sikernek könyvelhető el. A globális válság sem kérdőjelezheti meg az euró sikerét, hiszen hiteles nemzetközi fizetőeszközt hoztunk létre, a pénzügyi integráció óriási utat tett meg az elmúlt években. Az árstabilitás a gazdasági szereplők munkájától függ. Az elmúlt években az euróvezeten belüli éves infláció 2% alatt volt, amely az árstabilitás céljával teljes mértékben megegyezik, ahogy azt a, az LKB kormányzó tanácsa is lefektette. Igen, komoly ö, ö, nehéz helyzetben, úgy mondhatnám azt is, hogy szembeszélben hajóztunk az elmúlt években az euróvezetben, nem kintette meg ez a feladatunkat, és tudjuk, hogy ennek megvolt a kiadása. A termelékenység javulásával, az inflációs várakozások a válság alatt is e tűrető szint alatt maradtak, és a különös figyel- szempontok, illetve körülményeket figyelembe ez külön dicséretes. A az euró nélkül a monetáris válasz nem lehetett volna ilyen gyors és hatékony, meg ugyan ilyen szintű koordinációt nem tudtunk volna az eurózóna nélkül biztosítani. Ezt a hitelességet mindenáron meg kell őriznünk, és én mindent megteszek majd annak érdekében, hogy ez így maradjon, hogyha megtisztelnek bizalmukkal. Úgy vélem, hogy az EKB szerződésben lefektetett függetlensége mindennek az alapja, hiszen az EKB ficője az árstabilitás megtartása. Úgy vélem, hogy az LKB-nak biztosítania kell, hogy a feladatának ellátása során a lehető legnagyobb átláthatósággal és elszámoltathatósággal működjön, elsősorban a polgárok és az ő választott képviselőik iránt, gondolok itt az Európai Parlamentre. Én megválasztásom esetén nagyon szívesen veszek részt, rendszeresen, nyílt és őszinte párbeszédben az önök intézményével. A monetáris politikával kezdeném. Különösen fontos emlékeztetni arra, hogy a nehezen megszerzett hitelességünket és hitelképességünket nem tarthatjuk meg örökké, ez nem automatikus, azért az EKB számára roppant fontos az, hogy a jelenlegi monetáris politikai szakaszból minél hamarabb kilépjünk, és a különleges intézkedéseknek véget vessünk. Ezen intézkedésekre egyébként szükség volt annak érdekében, hogy a bankközi piacon a kockázati prémiumokat valahogy kezeljük, és a válság legmélyebb ugyanaiból kilábaljunk. Elkerültük a pénzügyi rendszer összeomlását, támogattuk a monetáris politikával a gazdasági felendülést, és a zárstabilitást is biztosítottuk, ezzel az egész európai gazdaságot segítettük, ugyanakkor ezen intézkedések jelegüknél fogva átmeneti természetűek. Jó néhány jele volt annak, hogy a pénzpiacok normalizálódnak, és a piaci finanszírozásra térnek vissza a bankok általában az euróvezetben. Ugyanakkor az egyes eurózónán belüli országok államháztartással kapcsolatban komoly kérdések merültek fel, és a központi bankok likviditására kellett, hogy számítsanak jó néhány intézmény esetében, amely egyébként a meghatározó részét teszi most a finanszírozásnak. A makrogazdaság és pénzügyi környezet kiszámíthatatlansága miatt e, körültekintően kell a perspektívákat e, elemezni, csak lépésről lépésre óvatosan lehet fokozatosan megszüntetni ezeket az említett átmeneti intézkedéseket. Előbb meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a likviditást a piacon, ha lehet, ameddig szükség van rá, támogatjuk, segítjük, ugyanakkor a jövőbeni egyensúly hiány magát, magát most nem szabad elvetnünk, hiszen ez a likviditást veszélyeztetheti. Ugyanakkor a célunk az kell, hogy legyen, hogy az EKB fő célját szolgáljuk, azaz az euróvezet árstabilitását garantáljuk középtávon. Megelőző intézkedésekkel elkerülhetjük az inflációs várakozások romlását. Egyértelműen ki kell mondanunk, hogy sem az államadóságválság, sem az, hogy egyes bankok túlságosan függnek a központi bankok likviditásától, ezek nem téríthetik el az LKB-t a legfontosabb alapvető céljától, az árstabilitás megőrzésétől. A monetáris eh, politikát a pénzügyi válság nehéz helyzetbe eh, hozta, jó néhány kérdés merült fel a monetáris politika és a pénzvilága közötti kapcsolata kapcsolatban. A makro gazdasági és makroprudenciális elemzés elengedhetetlen, ugyanakkor az is felmerült, hogy az árstabilitás és az LKB által nyújtott támogatások, támogató intézkedések nem zárják ki egymást. Szerintem a szinergiát hogy nagyobb mértékben ki kell használni, ugyanakkor egyértelműen el kell különíteni a ezen jellegű feladatokat. A monetáris politika fő célja az ástabilitás középtávú megőrzése kell, hogy legyen, a megfelelő monetáris keret e, előnyei még világosabbá láttak a válság hatására. Ugyanakkor a monetáris és e, hitel e, hiányok fontos elemét képezik a robusztus monetáris politikánknak. A középtávú végrehajtás roppant fontos, az EKB monetáris politikai stratégiája ezen eh, aggodalmakat lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi. Ugyanakkor a monetáris politika nem biztos, hogy a legjobb módja eh, annak, hogy az, eh, ez, a hitel és eszközárak egyensúly talanságát, egyensúly hiányát valahogy megoldjuk. Az európai felügyeleti szervek az újonnan létrehozott ilyen szervek nagyon fontos szerepet játszhatnak. Az LKB is fontos szerepet játszik az Európai eh, Rendszerszerű Kockázati Tanács munkájában, mindenféle logisztikai, analitikai eh, támogatást nyújtva. A makroprudenciális és monetáris politikai intézetek közötti együttműködés elengedhetetlen előfeltétele a sikernek. Az Európában elfogadott intézkedések ugyanis úgy tűnik, hogy valóban válaszol szolgálnak ezekre az említett problémákra. Dialogue between the two bodies on policy issues that can affect systemic a rendszerszerű kockázattal kapcsolatban a két e, intézmény szoros együttműködése elengedhetetlen. Végezetül Európa felépítésének az egészéről is beszélnék. Az európai intézmények szilárdságát e, is e, megkérdőjelezte ez a pénzügyi monetáris válság. Azt hiszem, hogy az integráció a válasz, a nemzeti politikák összehangolása nem bizonyult elégnek. A sokáig túlzottan kedvező körülmények miatt nem volt az nem vált az nyilvánvalóvá, hogy milyen problémákkal kell a tagállamoknak szembenézniük, milyen gyengeségek vannak a rendszerekben. Azonban a válság azonnal felfedte a rendszerszerű kockázatokat és eh, gyengeségeket. Sikerült eh, megállítani a válság terjedését, a pénzügyi stabilitást megőriztük, a legnagyobb nehézségbe került országoknak nyújtott pénzügyi támogatás lehetővé teszi, hogy a piaci nyomástól távol próbálják megoldani a problémáikat, de ez nem fiskális transfer, semmiképpen sem tekinthető annak. Nincsenek eh, kiskapuk, nincsenek eh, rövidebb utak, a hitelválságra elsősorban a tagállami politikáknak kell választ találniuk. A kiigazítási tervek teljes végrehajtása elengedhetetlen a tagállamok közötti szolidaritáshoz kell, hogy felelősség és szabály követés társuljon. Előre tekintve úgy vélem, hogy az európai integráció felépítésének gyengeségeire adott vagy javasolt válaszok megfelelőek, költségvetési monetáris politikák összehangolása jó lépés, de még szorosabbnak kell lennie ennek az együttműködésnek, annak érdekében, hogy a politikai tárgyalásoknak ne legyenek kitéve ezek a fontos kérdések. Az Európai Parlament ebben egyébként kulcsfontosságú szerepet játszhat. Ugyanez igaz azon szervekre, amelyek a makrogazdasági felügyeletet látják el, különös tekintettel a tagállamok pénzügyi egyensúlyára, ez egy üdvözlendő fejlemény. A növekedést, a versenyképességet kell javítani, azt hiszem, hogy ez a szakpolitikai napirendünkön elsőjen kell, hogy álljon. Nem csak az hitelválság által sújtott országokban, hiszen végső soron a gazdaság és monetáris unió sikerét azzal mérhetjük, hogy mennyire sikerül növekedést és gazdasági, szociális jólétet teremteni Európában. Ezen kérdések közül jó néhány nem tartozik közvetlenül az LKB mandátumába. Ugyanakkor úgy vélem, hogy az LKB-nak lehetősége van arra, és kötelessége, hogy független tanácsot nyújtson a hiteles és alapos elemzések alapján remélem, hogy ezen kérdésekben a jövőben is folytathatunk majd érdemi eszmecserét önökkel. Thank you very much. Köszönöm szépen már is rátérünk a kérdésekre. Az első a néppárt nevében Jean-Paul Gauzès kérdése. Merci, Madame la... Köszönöm, elnök asszony, a szót. E, elnök úr, üdvözöljük itt a bizottságunk előtt. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Üdvözlöm, elnök úr, itt a bizottságunk előtt. A kérdések keresztüzébe fog kerülni, és ha megengedi, nem túl bonyolultan fogalmaznék a kérdésemben. Nagyon egyszerű az elve is, de bizonyára nehéz lesz a válasza. A német pénzügyminiszter Schäuble úr azt mondja, hogy a görög adósságot az új mentő program keretén belül fizessék vissza. Mi a helyzet ezzel, de az a görögöknek is hozzá kellene járulniuk. Ami az LKB-t illeti, megerősített álláspontját a görög adósságot illetően, attól tartva, hogy a piacok ne pánikot szüljenek, és a többi országot ne taszítsák nehézségekbe az eurozónában. Úgy tűnik, hogy az LKB gyakorlatilag a megújítást támogatják egyetlen feltétellel, amikor eljön majd a határidő. Egyszerű a kérdésem, elnök úr, hogyha ma elnöke lenne az LKB-nak, milyen álláspontot képviselne és miért? Thank you, Köszönöm szépen Gozes úr kérdését. Azt hiszem ez kulcsfontosságú kérdés manapság, hiszen engedjék meg, hadd mondjam el azt, hogy mint hogy önök is tudják, az EKB álláspontja egyértelmű volt ebben a kérdésben, és egyetértek ezzel, én is osztom ezt a véleményt. Hadd idézzek, az LKB e nem támogatja, hogy átstruktúrálják ezeket az adóságokat, ki kell zárnunk minden olyan koncepciót, ami nem önkéntes, vagy aminek bármilyen kompúziós része lenne. Szeretnénk, hogyha elkerülnénk ilyen eseményeket, tehát az eddigi vélemény, az hivatalos álláspont az volt, hogy a default vonatkozásában ö, valószínűleg az előnyöket túllépi mindez. Tehát a hátrányok lesznek inkább ö, a fontosabbak. Mert ö, gyakorlatilag az államadóságválságnak nem ez volt az oka. Egy dolgot hagy mondjak meg világosan. Először is. A default will leave unsolved two problems. Mi a helyzet az államcsőddel? Hát két dologról van szó. Először is van primér deficit, amit finanszírozni kell, hogyha az államcsődbe megy is. Nancy must be found. Vagy fizetésképtelenné válik. Tehát azok, akik emellett állnak, késznek kell lenniük, hogy tovább finanszírozzák, hogyha fizetésképtelenség áll elő. A második dolog a bankok kérdése, a helyi bankok kérdése az adott országban, akik általában a leginkább felhalmozzák az államadóságokat. Ha ebben az esetben így járunk el, to have a capital loss, and often and probably their akkor valószínűleg teljes mértékben eltűnik a tőkéjük. Úgyhogy több pénzt kellene felhasználni, hogy újra tőkésítsék a helyi bankokat. Úgyhogy itt világosan kell fogalmazni. Ha csak nincs további pénz, amely rendelkezésre áll, vagy ha az országok, illetve a bankok There is, uh, uh, the default... tartozását nem garantálják, mert egyébként ez nagyon nehéz ö, eljárás, ez a fizetésképtelenné tevés. Ráadásul, de hadd menjek egy kicsit vissza. Tudjuk, hogy hogy kezeljük egy vállalat csődbe jutását. És azt most tanultuk meg, bár nem vagyok benne biztos, hogy teljes mértékben, hogy mit tegyünk, hogyha egy bank megy csődbe. És ahogy említettem, nem vagyok benne biztos, hogy száz százalékban megtanultuk ezt, legalábbis a nagy bankok esetében. De azt még nem tudjuk, hogy az államadóságot hogyan kezeljük. Az állami csődöt. Úgyhogy az előnyöket, ahogy említettem, inkább a hátrányok fogják túlszárnyalni. Hogyha esetleg valaki ilyen szinten fizetésképtelenné válik. Egy másik dolgot is említenem kell, ahhoz képest, hogy mi történt 10-15 évvel ezelőtt. Ma óriási swap ügyletpiac van. És hogyha felmerül e- egy ilyen probléma, tudni kell, hogy kik a tulajdonosai ezeknek a szop ö, műveleteknek, vagyis ki biztosított másokat ö, a, az ország ö, fizetésképtelené vállásával szemben. Ez pedig óriási összeg. Úgyhogy láncreakció léphet fel. Úgyhogy mielőtt ezt konkrétan megtárgyalnánk, úgy gondolom, hogy többet kell tudnunk erről a jelenségről. Másodszorban, ami szerintem a legfontosabb dolog, van még egy percem? Vagy most már kész? Hát majd, ha egy másik kérdésben is esetleg visszakérdeznek rá, akkor egy másik kérdés keretén belül válasz. Nem, parancsoljon, mondja az elnök azt, hogy még egy percet adok önnek. Köszönöm szépen. Szerintem ez a legfontosabb dolog. Mivel túlságosan kihangsúlyoztuk az, á, a szerke, az á, ütemezés. Faulty. átütemezés kérdését, Itt merül fel a kérdés, hogy hogyan tudjuk finanszírozni ezt egy ország esetében. De fogalmazunk másképp. Miért nem azt kérdezzük meg, hogy mit kell tenni először? Saját tapasztalataim alapján eh, egy évvel ezelőtt Olaszország a lehető legrosszabb eh, helyzetbe volt, rosszabb, mint Portugál manapság. 11%-os volt az adóságállományunk, nem volt IMF, nem volt semmilyen mechanizmus, amivel minket kihúzhattak volna ebből a helyzetből, és minden hónapban óriási mennyiségű kötvényt kellett kiadnunk, amely háromszorosa volt a görög ö, helyzetnek három év alatt. És ami a GDP-t illeti, amilyen tízszer rosszabb volt, mint a mostani görög. 92-ben a kormány az olasz bank tanácsára egy olyan programot hozott létre, amelyet gyakorlatilag a piacok hihetőnek tartottak. És nagyon sokáig tartott, mire kilábaltunk a problémából, de sikerült. De hadd fogalmazzak egyértelműen, semmiféle külső mechanizmus nem volt abban az időben, és 95-ben It is true that we could depreciate the exchange rate, but the depreciation... 700-ben pontosak voltak a, a spreadek, de az árfolyam leértékelés egy olyan semleges intézkedés, egy semleges intézkedés, kivéve, hogyha strukturális változásokat is végrehajtanak, hiszen hosszú távon ennek eltűnne a hatása. Tehát a szerkezeti reformokat végrehajtottuk, jó néhány dolgot változtattunk, például a reál, illetve a bértárgyalások terén, és a követő, 92-t követő években a reálbér jelentősen csökkent. A rugalmas árfolyamechanizmus is ellenünk játszott, hiszen a spreadeket tágította, szélesítette 95-ben még mindig 700 pont volt a spread a némethez képest. Azt próbálom tehát mondani, hogy a jelenlegi helyzet jobb, mint a 90-es évek elején vagy közepén volt. Szerintem átmeneti likviditási problémák vannak, ennek meg kell ismerni a költségét, ugyanakkor bíznunk kell abban a tényben, hogy erre képesek vagyunk. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Nagyon szépen köszönöm. És akkor most a szocialisták nevében Ani Podimáta kollega fog kérdezni. Görögül fogok beszélni, elnök úr. Dragi úr, Drági úr, én is azzal kezdem, hogy nagy szeretettel köszöntöm és örülök, hogy eljött a bizottságba. Szeretném egy kicsit kiterjeszteni az előző kérdést, hogyha jól értettem a válaszát, akkor úgy gondolja, hogy van egyfajta mozgástere az Európai Központi Banknak, és ha most lenne elnöke az LKB-nak, akkor ugyan ezen a, az ösvényen haladna tovább, és nem szorgalmazná egy eurózónán belüli ország állami adósságának az átütemezését. Ez a kategorikus nem az átütemezésre ez vonatkozik arra is, hogy a kötvények futamidejét meghosszabbítják adott esetben, és mi lenne az ön értékelése abban az esetben, szóval hogyan ítélné meg, hogyha ez egy önkéntes vagy nem önkéntes átütemezés lenne? a hitelminősítők értelmezése szerint hogy ők, ők döntik el, hogy ez államcsőd vagy nem. Tehát én ezt egy sokkal szélesebb politikai kontextusban kérdezem, mert ez ugye nekünk nagyon fontos az Európai Központi Bank vonatkozásában is. Mindenfajta átütemezés ugye rosszabb helyzetet idézne elő, mint annak idején a Lehman Brothers bedőlése. És milyen hatással lenne ez a pénzügyi tranzakciókra európai szinten? Milyen költséget okozna ez az adófizetőknek? Gondolja, hogy ezek a költségek ezek mennyire lennének, mennyire tartoznának a felelősségi körébe a pénzügyi intézeteknek. Mit tart erről? Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, Podimata asszony a kérdést. Elnök asszony, egy kérdésem lenne. Két kérdést tettek most fel. Hogy válaszoljak? Hat percem van, vagy csak három? Kezdje az elsővel, aztán majd meglátjuk, mire jutunk a másik kérdéssel. Hát először is az EKb irányvonala az, hogy nem támogatja az átütemezést, és nem a tisztán önkéntes rendszereket nem támogatjuk, ami bármiféle kötelező érvényt ír elő. Tehát gyakorlatilag két kezdeményezésről van szó. Az egyik a Vienni kezdeményezés, ez számomra teljesen önkéntesnek tűnik, a másik pedig az adósságcsere ezt nem igazán értettem, hogy most ez egy önkéntes alapon, vagy pedig a vége az lehetne, hogy mégsem teljesen önkéntes módon történik. Nos, hogyha azt gondolom, Szóval igazándiból nem tudom megmondani, hogy mi az önkéntes, meg mi a nem önkéntes, mert vagyok ügyvéd. De általában, ö, és a Lehman Brothers ö, azt a leckét adja, hogy ugye nagyon sokan csak ö, ö, akkor ö, ö, ugranak, ö, ö, hogyha ö, tényleg megvan a, a kényszer erre. Úgyhogy nagyon sok befektető, nagyon sok piaci szereplő mondjuk így, nagyon örülnének annak, hogyha feltárhatnák azt a helyzetet, hogy amelyben ezek a hibák előfordultak. Tehát ezt a leckét megtanultuk mi a Lehman Brothers példáján, a világ legdrágább csődje volt, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára világos, hogy ezt abszolút nem szeretnénk megismételni, és még csak valami hasonlót sem szeretnénk soha többé megélni. A második kérdés az pedig már a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adóval kapcsolatos, és azt hiszem, hogy az írott kérdőívben én adtam erre választ, és ez a mm, valuta tranzakciókra vonatkozott, de hát amit ott írtam, az erre is vonatkoztatható. A következőről van szó. Szóval gondoljuk-e, hogy ez az adó a kulcskérdést célozza? Nos, a kulcskérdés itt az, hogy milyen erkölcsi kockázat van annak, hogy nagy intézmények hatalmas kockázatot vállaltak, okoztak, amit aztán nem tudtak kezelni, és ez e vezetett a, a válsághoz. Tehát a válság ebben az értelemben gyakorlatilag sok minden eredménye, de hogyha megnézzük, hogy milyen típusú intézmények voltak a fő okai, akkor ezek a nagy intézmények voltak és a pénzügyi tranzakcióra kivetett adó ez nem fogja a nagybankokat célozni, hanem minden pénzügyi intézetre vonatkozik, úgyhogy igazániból nem tudom, hogy ez milyen hatást váltana ki. Értem én az adó célját, és osztom is de vannak ezzel kapcsolatban problémák, például a megvalósítás módja. Három dolog kell ehhez, hogy ez megvalósuljon akkor, hogyha elfogadjuk ennek a tranzakciós adónak a, koncepcióját, először is világszerte be kellene vezetni. Ha nem így történik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az emberek áthelyezik a tranzakciójukat oda, ahol éppen nem adóztatják meg. És a másik ilyen feltétel, ha jól olvasom a javaslatokat, hogy ez rövid távú kell, hogy legyen. Na, tehát hogyan különböztetjük meg a hosszú, a rövid távot a, a többi szakasztól, és egyáltalán hogyan teszünk különbséget a különböző típusú short-term rövidtávú tranzakciók között. Ugye az EKB kölcsönt ad a bankoknak, akkor az rövid távú, a bankközi kölcsön az rövid távú, a repo piac az rövid távú. Szóval nehéz ezt meghatározni. A harmadik feltétel pedig, hogy az adó az ugye a spekulációs hozzáállással kapcsolatosan is vizsgálandó. Na most akkor meg kell határozni, hogy mi az, mi a spekuláció, meg mi nem az. Na most ez a hedging, hedge fondok egy része, az teljesen jogos, törvényes tevékenység, ugyanúgy, mint ahogy írunk egy biztosítási szerződést, aztán egyszer csak nem lesz az. Na most mit sorolunk be úgy, hogy spekuláció, mit meg nem? Tehát a legfontosabb dolog bármilyen adó esetében, a, hogy világszerte működjön, mert különben, ha nincs így, akkor csak az arbitrázsot fogjuk és az adó adó elkerülést bátorítani és elősegíteni. Még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Ez a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó, ez csökkenti a likviditást a piacon, és, és ez pedig növeli a volatilitást és e, ez pedig elősegítheti a spekulációt még jobban. Tehát még egyszer, a lényeg az, hogy ha ez világszerte bevezetésre kerül, akkor ám legyen. Ez egy ilyen objektív hozzáállás részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégák. Azt hiszem, hogy egy kicsit jobban kell betartani a szabályokat. Csak egy kérdés, és a válasz három perc, mert különben nem lesz vége ennek a megbeszélésnek. Az ALDE nevében most Szilvi Gunár fog kérdezni. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a parlamentben, az ALDE nevében. Nagyon nehéz időszakban veszi át ezt a feladatot. Nos, a legégetőbb kérdést már Jean-Paul Gozes és Anni Podimata feltette. Én a kommunikációs háborúról szeretnék kérdezni. Ezt hiszem itt abszolút semmi kétségünk a felől, hogy technikai szempontból teljesen kompetens. Szeretném üdvözölni azt a tényt is, hogy talán az európai szellem győzelmének könyvelhetjük el kinevezését a nemzeti előítéletek felett. De azért egy kicsit germánosították a sajtóban, pedig elég elfogadható olasz volt és bár tiszteletem a német hagyománynak, a stabilitás, a függetlenség terén a Bundesbank vonatkozásában, olyan elnöket szeretnénk, aki gyakorlatilag az észak és a dél között a játszma közepén áll. Hogyan fogja kézbe tartani a kommunikációt? Mert ugye egyrészt eléggé kemény a kakofónia a tanács részéről, és az lesz a referencia pont nagyon sok európai állampolgár számára. Ő, ön fogja garantálni az eurót, úgyhogy mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy még javítson ezen? Azt hiszem, Frankot Krise már is sokat tett a központi bank kommunikációja terén a közvélemény felé. Köszönöm szépen. Well, thank you. Thank you. Nagyon köszönöm, Gulál asszony, ezt a kérdést. Hát, nagyon nehéz elmondani, hogy mi vagyok, azt hiszem olasz, de nagyon sok német újság egészen három hónappal ezelőttig valamilyen tésztafélét kevertek belőlem, olasz, aki mint, olyan, mint egy pizza, már nem is emlékszem, hogy hogyan is fogalmaztak, de a lényeg az, hogy az elmúlt hónapok során, amikor nyilvánosan felszólaltam, ez ugyan nem gyakorta volt, mindig azt mondtam, amit egész életemben. Nevezetesen, hogy az ár stabilitást nagyon üdvözlöm, hiszen én a 70-es években Olaszországban ezt nem élhettem meg, hiszen több mint 70%-os volt az infláció akkoriban nálunk. És megtanultam értékelni ezt. De gyakorlatilag a 90-es éveket is megéltem Olaszországban, amikor olyan körülmények között éltünk, amelyről éppen most beszéltem. Tehát nyilván nem vagyok érzéketlen mások, más témákkal szemben sem. De van itt egy szélesebb körű kérdés, ez pedig az LKB mandátumára vonatkozik, amelynek értelmében az árstabilitás középtávon biztosítandó az egész területen, az egész térségben. Úgyhogy ezt nem nemzeti gazdasági feltételeknek kell diktálnia, vagy nemzeti prioritásoknak, vagy nemzeti preferenciáknak. És úgy gondolom, hogy ezt teljesen világosan látom. Ahogy már a bevezetőmben is elmondtam, az összes európai állampolgárnak és önöknek is tartozom felelősséggel, nem csak egy ország állampolgárainak. Mindemellett nagyon nehéz lesz Jean-Claude után átvenni a stafétabotot, mert ő annyira jó, hogy nagyon nehéz utána bármit is tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A konzervatívok nevében Kay Swinburne következik. Köszönöm szépen, üdvözlöm, drági úr! Juncker úr, az Eurozóna elnöke az Ekonban a múlt héten Strasbourgban járt, és bevallotta azt, hogy jobban szeretné, hogyha az AKB-nek valamilyen hivatalos pénzkezelő feladata lenne. És tekintettel arra, hogy az euró milyen helyzetben van, szeretne ilyen feladatot ellátni? Hogyha mi, vagy pedig a szerződések lehetővé tennék. Ha nem, akkor miért nem? Köszönöm szépen. Köszönöm Swinburne asszony kérdést. Nem könnyű megválaszolni. Ahogy már egy párszor elmondtam, az NKB legfőbb mandátuma, a mandátuma a középtávú ástabilitás biztosítása. És szerintem ennek kellene a fő vonalnak lennie. De ha másképp lenne, nem felelne meg a mandátumának. Sem pedig nem lenne jó ötlet olyan monetárpolitikát folytatni, hogy valamilyen ö, elképzelésünk lenne az árfolyamról. Az amerikaiak sem így járnak el, és az eurózóna sem, és mi sem. Soha nem is jártunk el így, ami az az igazság, mert ez azt jelenteni, hogy az ástabilitásról lemondanánk. Ezt feláldoznánk ennek oltárán, és úgy gondolom, hogy most így érzek mindannyian ellenezzük azt, hogy túlságosan nagy legyen az ingadozás, hogy a zárfolyam piacokon túl nagy legyen az ingadozás, de hogy ezzel megbírkozzunk világszerte, úgy kell eljárnunk, hogy nem hagyjuk a globális egyensúly felbillenését, hogy óriási deficiteket vagy többleteket halmozunk fel. Az árfolyamoknak megfelelő egyensúlyban kell lenniük a fizetési mérlegeknek, hogy a fluktuációkat, a szélsőséges fluktuációkat megakadályozzák. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most az öldek nevében Pascal, Pascal Kanten következik. Jó napot kívánok! Kérem, tegye föl a fülhallgatóját. Üdvözlöm Önt, kormányzó úr! Egy olyan szót szeretnék most itt kimondani, amit még nem hallottunk ma, ön sem említette bevezetőjében, ez a Goldman Sachs. Az olasz kincstárnoki posztól az UFSB elnökévé ö, nevezték ki, és alelnök volt ennél a, ennél a cégnél, ahogyan ezt a Goldman Sachs-nél is olvashatjuk. Nyilván ismeri a swapot, a megállapodást, amely Görögország és Goldman Sachs között jött létre 2000-ben. Nem igazán erre szeretnék utalni, de úgy gondolom, hogy az európai állampolgárok tekintettel arra a mandátumra, amit talán megkap, kell, hogy teljes bizalommal forduljanak az LKB e jövőbeli elnöké felé Szükségünk van valamilyen magyarázatra, és eddig még ezt nem kaptuk meg öntől. A gond az, hogy ugye a Goldman Sachs és Görögország között 2008, 2000-ben megszületett, és ennek meglettek a következményei 2002-ben. És aztán önnek is volt köze ehhez, más európai forrásokhoz is, ez biztos. 2003-ban Ön is betöltött olyan feladatokat, amelyek lehetővé tették azt, hogy ön is hozzáférjen ehhez, ezekhez az információkhoz, még ha nem is ön is kezdeményezte ezeket. Ma mit tud ezzel kapcsolatban mondani? Röviden egy nyilatkozatban utalt erre olyan ügyre, amelyhez az önállítása szerint nincs semmi köze, de szerintem ez nem így van. Well, I mean... Nos, az, az igaz, ha tényleg tudja, akkor miért kérdezi? Na de eh, hadd válaszoljak, azt hiszem, hogy ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, és hálás is vagyok azért, hogy feltette, feltéve, hogy a válasz az meg fogja győzni önt. Fontos nem csak, hogy integráns személyiség legyen, hanem ez valóban érvényesüljön. Ennek a kérdésnek nagyon sok dimenziója van, úgyhogy élni fogok mind a három perccel, ami rendelkezésemre áll. Először is a munkám a Goldman Sachs-nál. a Goldman Sachs és görög kormány közötti ügyleteket az én ottani munkavállalásom előtt kötötték meg. Tehát nekem semmi közöm nem volt ezekhez az ügyletekhez, sem előtte, sem utána. És az az információ, amivel ön rendelkezik, az nem teljesen pontos, ugyanis én nem voltam felelős azért, hogy a kormány számára dolgozzam, mert én a magánszektorral álltam kapcsolatban. Tehát amikor a Goldman Sachs azt várta tőlem, hogy a közférával foglalkozzak, akkor azt mondtam, hogy mivel korábban ott dolgoztam, nincs olyan vágyam, és nem is érdekem, hogy ezen a területen dolgozzak és aztán 2005-ben megkérdezték, hogy a belső menedzsmentnek tudnék-e tanácsot adni a közszférával, az állammal kapcsolatban. És nem, de hát ez a vége, úgyhogy én az ég a világon semmit nem tudtam e, erről, és nem is tettem semmit e, ezzel kapcsolatban. E, bárkitől megkérdezheti ezt. Azt hiszem, hogy van itt egy másik dimenzió is, amit látni kell, ugyanis mindig lehet azt mondani, hogy persze ön is egy befektetési bankár volt, és bizonyos értelemben azért nagyon közel álltott a bankokhoz, úgyhogy azért mégiscsak egyfajta érdekkonfliktus merülhetett ott fel. Nos, az a hat év, amit az olasz nemzeti banknál töltöttem, azért mégiscsak bizonyítékul szolgál arra, hogy ez nem így volt. Valójában köszönöm a felügyeleti, az olasz felügyeleti banknak is, a bankfelügyeletnek, hogy egyetlen egy olasz banknak sem volt gondja a válság alatt. Ennek sok oka van, de ez is az egyik. Tehát gyakorlatilag az egész világ nehéz helyzetbe került, hogy most akkor én túlságosan ö, könnyedén bántam, lágyan, enyhén bántam az olasz bankokat, kérdezze meg őket. Nos, ö, még egy dolgot elmondhatok. Végül is az FSB az ö, ö, olyan, olyan ö, lágyan és puha kézzel bánt a bankokkal? Hát nem hiszem. Na most az FSB az mit is mondott a válságról, és én 2002-ben írtam is erről, és ez meg fogja találni majd a, a hivatkozást, és itt nagyon sok esetben óva intettem a kockázatokról, és Cseláci professzorral és Melton professzorral együtt írtuk mi ezt a cikket, figyeljen! és ebben olyan helyzeteket elemzünk, ahol előre lehet jelezni, a kockázatokat, amelyek felhalmozódhatnak, és mindenek előtt a kormányzati garanciákra gondolunk, és más pénzügyi intézetek garanciáira, mert sokszor fel sem ismerhető ez a kockázat. Tehát az előre nem látható kockázat a közféra mérlegében. Aztán ez így megy tovább ebben a cikkben. Tehát véleményem szerint ez a legelső vita volt arról, hogy melyek is azok a szisztémás pénzügyi intézetek, amelyeknél a kockázat meghatározó. Tehát én mindenkit óva intettem attól, hogy ezeket a kockázatokat vállalja, úgyhogy a Goldman sachs kapcsolatban azt gondolom, hogy az igat a világon semmi befolyása nem volt erre. Remélem, hogy de végül is a végső bizonyíték hogy amit tettünk az FSB-ben, az a banki szabályozást illetően 2008 áprilisában ne felejtsék el az egyetlen választ, azt a 77 77 ajánlást tartalmazó jelentés jelentette, amelyet az FSB adott ki, és 2008-ban akkor még a, nem volt Bázel 3, tehát nagyon sok vita folyt akkor, de most itt abba is hagyom, de remélem, hogy sikerült önt meggyőznöm. Nagyon szépen köszönöm, nagyon elegánsan válaszolt, és most a GOL nevében Jürgen Klute kollega következik. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony, drági úr, a, ha megengedi, bocsánat, hogy nem vártam meg, Szóval, Draghi úr, akkor még egyszer kezdem, és én is nagy szeretettel köszöntöm, és szeretnék kapcsolódni ahhoz a kérdéshez, amelyre már egy részválaszt adott, és előre szeretném bocsátani, hogy az újság tudósításokban Németországban egyetlen egy cikk sem kérdőjelezte meg az ön kompetenciáját, tehát szakmailag nagyon nagyra értékelik, és semmiféle kétség nem merül fel szakmai alkalmasságát, illetően az LKB élére. De ez a politikai gyenge pont, a Goldman Sachsnál, meg ez a Görögország, szóval reméljük, hogy tényleg nem volt semmi köze ehhez, de azért a tény az az, hogy egy olyan kontextusban dolgozott, ahol hát legalábbis, amely legalábbis kérdéseket vet fel. Van egy ilyen melékize, mondhatni, és ezt írták a német újságok. Ismerik a, ismeri a görög helyzetet, ismeri a portugál, meg a spanyol helyzetet, hát ott az emberek körében nagyon nagy a nyugtalanság, és hogyha a feladatát jól akarja végezni, különösen Görögországban, akkor nagyon integráns személyiségnek kell lennie, nagyon hitelesnek. Na most nem gondolja, hogy ez a hitelességét mégiscsak csökkenteni fogja, ha ön lesz az LKB elnöke? Szóval ezt már Pascal is kérdezte, hogy hogyan próbálja ezt a hitelességet biztosítani egy ilyen problémás helyzetben, egy ilyen feszült légkörben. Azt hiszem, hogy a, a válasz az, az ugyanaz, mint az imént. Szóval én azt hiszem, hogy elmondtam már, hogy én integritással cselekedtem, hitelesen, és teljesen elfogulatlanul. És volt olyan, aki nem, de az én esetemben, amíg a Goldman Sachsnál voltam, azt hiszem, hogy számos bizonyítékkal szolgáltam arra, hogy az, hogy én a magánszektorban dolgoztam, és annál a banknál, annál a pénzintézetnél, ez az igaz a világon semmiféle elfogultságot nem eredményezett a hazai bankok számára. Én voltam a felelős a felügyelet, amelyeknek a felügyeletért én voltam a felelős. És azt gondolom, hogy itt egy nagyon kemény bánásmódot valósítottam meg a Banca d'Italia-nál, és, és hát e, e, így kell csinálni a felügyeletet. Független a felügyelet a kormánytól, minden más hatóságtól, és azért, és, és felelősen kell, hogy cselekedjen. Nagyon, nagyon szoros monitoring tevékenységet kell, hogy végezzen én számos bizonyítékhoz szolgáltam nyilatkozataimban, hogy egyre-egyre nőnek és halmozódnak a kockázatok. Én ezt elmondtam teljesen világosan, mint az FSB, meg az FSF elnöke is. És nem is korlátoztam arra, hogy csak akkor szóljak, amikor ilyen globális felügyeleti felelősséggel bírtunk, hanem én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ez egy sokkal jobb rendszert követelne meg a jövőben. Tehát nem tudom, hogy még, még mit mondhatnék válaszul, de ez a válasz azt hiszem önmagáért beszél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most akkor Mário Borgézió az EFD nevében. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kormányzó úr, azt gondolom, hogy az utolsó két kérdés, az egy olyan témát vezetett fel, amelyet sokkal általánosabban kell látni. Ugye ez a Goldman Sachs ügy. Véleményem szerint ez összefügg azzal a jogos aggodalommal, ami felmerül sok itt jelenlevőben. Ugye mióta a válságbizottságban is dolgoztunk, és hallottuk Angelidest is, és ez bennünket arra emlékeztetett, hogy bizony nagyon veszélyes a mostani spekulációkkal, együtt élni, nehogy azután egy új pénzügyi válság Éppen ezért azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy precízebben fogalmazom meg bizonyos dolgokat. Tudjuk, hogy a Goldman Sachs-nál titkos klubok is voltak, és titkos pénzügyi gyülekezetek, klubok, és hát ön nagyon drasztikusan nyilatkozott az ellen a javaslat ellen, hogy a normális bankok és a spekulációs bankok között egyértelműen különbséget lehessen tenni, de a kis és középvállalatok nak sok esetben a fizetni kellett a, a spekulatív eszközökkel dolgozó pénzintézetek miatt. A kérdésem az, hogy amit az előbb kérdezett a kollega, a képviselőtársam, aki nem pártársam, szóval mit tart arról, amit Petra elmondott? Mm a monetáris szuverenitásról tud-e mondani valamit? Hát mm, több intézményt említett meg, és hát ez persze nyilvános, hogy ezek mivel foglalkoznak, beszélhetünk erről később. Ezek számos konferenciát is tartottak nemrégiben, olasz, ö, olasz részvevőkkel Monti úr is ott volt, Bernabei úr, tehát nem gondolom, hogy itt bármiféle titkos társaságokról lenne szó. A befektetéseket illetően pedig hát, de a mikrofon sajnos nem működik. Tehát a befektetési bankok egyrészt, amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak, és a spekulatív bankok közötti különbségtétel véleményem szerint mindig is azon opciók közé tartozott, amelyeket az FSB megfogalmazott a nemzeti szabályozó hatóságok számára. Hogyha úgy gondolja, hogy ez elképzelhető megoldást meg lehet csinálni. Az Egyesült Államokban ezt tették, ez a banktól függ, meg a vállalattól, meg az adott országtól, ahol tevékenykedik. Tehát a ö, valuta szuverenitást illetően az a Maastrichti szerződés biztosítja, és a célkitűzés az abban áll, hogy biztosítsuk az árstabilitást középtávon. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. És akkor most visszatérünk a néppárthoz. Elnök úr, drági elnök úr, hát ön egy egészen kiváló nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakember, és hát Németországban is voltak olyan hangok, amelyek önt tartották a legalkalmasabb jelöltel egy kérdés azzal kapcsolatban, amiről beszélt, hogyan lehet az eurozónában az egyensúlytalanságokat leküzdeni. Azt mondta, hogy Görögországban nem olyan rossz a helyzet, mint Olaszországban volt a 90-es években. Nem beszélve arról, hogy Olaszország nagyobb ország de az eurózónában a versenyképesség nagyon különbözően alakul az egyes tagoknál, 25%-os különbségek alakulnak ki a versenyképességben. A kérdésem, hogy mit tanácsol az eurózóna tagállamainak, hogy a pénz és monetáris politikán túlmenően jobban közelítsék egymáshoz a versenyképességüket, különös tekintettel a problémás államokra. Köszönöm, Langen úr. Roppant fontos kérdést tett fel, amit külön köszönök. Mert ez az a kapcsolatos, hogy egy heterogén területen hogyan működtessünk monetáris politikát. Ismét emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a cél az EKB fő célja az, hogy középtávú árstabilitást biztosítson az egész euró övezetben. Felmerül a kérdés, hogy ez esetleg megnehezíteni a gyengébb országok dolgát, hogyha növekednének a kamatlábak árstabilitási indokkal? A válasz a következő. Vizsgáljuk azt meg, hogy mi a hitelben kifejezett, a hitelekre betített ára ennek, hiszen ez a befektetők beruházók számára a legfontosabb. Ez szorosan összefügg az állam adóssága kapcsolatos költségekkel, mert amikor pénzt adnak kölcsön eh, a bankok, akkor alternatív befektetési forrásokat keresnek. Az fiskális eh, válság esetében láttuk, hogy 14-15 százalék az államadóság költsége. Ez óriási szám a rövid eh, távú LKB kamatlábakhoz viszonyítva. Mire próbálok ezzel utalni? Arra, hogy az árstabilitás biztosítása csökkentené a kockázati prémiumokat mindenhol, a jobban és a rosszabbul álló országokban egyaránt. A legfontosabb összetevője azonban annak, hogy csökkentsük a pénzhez jutását, a hitel eh, költségeket, az az, hogy egy olyan fiskális átalakítást hajtsanak végre, amely az államadóság kockázati prémiumát csökkenti. Ez tehát az első fellépés, árstabilitás, tehát az egész euróvezetben, csökkenteni mindenki számára a kockázati prémiumokat, másodszorban a fiskális hiány az államadós átláthatóság csökkentése a kockázati prémiumok csökkentés érdekében, harmadik pedig a szerkezetváltás. Nincs más módja annak, hogy a versenyképesség vesztés ellen fellépjünk, ennek az egyetlen módja az a szerkezett átalakítás, amely valóban a versenyképességet növeli. Köszönöm, Langen úr. Okay, and... Rendben. A szocialista demokrata frakció nevében eh, Leonardo Domenici úr. Jó napot kívánok, elnök úr, üdvözlöm a szakbizottságunkban. Szümbörne és Langen kollégák kérdésére válaszolva beszélt már az árfolyampolitikáról, illetve a versenyképességről. Az én kérdésem kicsit másról szól. A Trissé elnök által tartott múlt heti sajtótájékoztatót követően a piacon az egyetlen lehetőség annak a lehetősége, hogy júliusban tovább emelik a kamatlábakat, bizonyos reakciókat váltott ki. A jelenlegi helyzetben a reakciók érthetőek, azért vannak ezek, mert az északi országokban az infláció növekedése nek a veszély áll fenn. Ez ugyanis igen komoly kihatással lehet a mondjuk így déle európai országokra, egyértelmű ugyanis, hogy az árfolyamokkal nem lehet úgy, az árfolyamokat nem lehet úgy kezelni, mint ahogyan össz, ahogy azt ön javasolta. Ugyanakkor a közös célunk az, hogy a gazdasági növekedést újra pályára állítsuk és versenyképességet javítsuk. Ön úgy véli, hogy európai szintű gazdasági kormányzás további megerősítésére van szükség? Mm én szerintem egy erősebb Európára van szükség. Ön természetesen olyas valaki, aki tiszteli az európai és a nemzeti szintű intézményeket egyaránt, ezt fontosnak tartom. Ugyanakkor az írott válaszaiban azt mondta, hogy ön elkötelezett európai kérdésem, tehát a következő. Most, amikor olyan különleges intézkedéseket kell meghoznunk, amelyek nélkül nem élheti túl a jelenlegi helyzetet Európa. Az LKB lendő elnökeként ön az európai kormányzás célját újra a középpontba helyezni, hiszen ez lehet a növekedés, a munkahelyteremtés, a versenyképesség eszköze. Tenni ezt minden intézmény megszorítása ellenére? Köszönöm, ahogy azt az elején elmondtam, az életem jelentős részét, szakmai életem jelentős részét azzal töltöttem, hogy az Európai Monetáris Uniót építsem. Mindenki számára, számomra is világos, hogy ez a folyamat soha nem zárult le teljesen. Van egy közös e, európai fizetőeszköz, évekig úgy gondoltuk, hogy ez önmagában elég lehet, ugyanakkor rájöttünk, hogy ez nem elég. Az euró önmagában nem elég, olyan szakpolitikákra van szükség, amelyeket megfelelően eh, koordinálunk, amelyek az eurót szolgálják. Ez a kritikus folyamat szakaszokból áll. Valahol félúton járunk szerintem. A következő lépés az kell, hogy legyen, hogy megerősítsük a jelenlegi felépítményt olyan szabályrendszerrel rendelkezünk a stabilitási és növekedési paktum formájában, amely a költségvetési szigor próbálja szolgálni. Öt évvel ezelőtt sajnálatos módon a paktumot meggyengítették, amely visszatekintve igen nagy hiba volt. Erre a kérdésre vissza kell térnünk, a költségvetési szigorra van szükség, ehhez megelőző intézkedésekre és utolagos szankciókra is szükség van, amelyek nem csak egy ország hírnevét, hanem a pénztárcáját, a zsebét is érintik. Trisé úrral egyetértek, valóban automatikus reakciókra van szükség, annak érdekében, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amelybe korábban pár éve kerültünk. Az Európai Parlament és a, azt hiszem, hogy az Európai Központi Bank pártjára állt ez ügyben. De még egyszer hangsúlyozom, a legfontosabb az, hogy elmélyítsük, szélesítsük, megerősítsük a pénzügyi felügyeletet, az imént említett vonalak mentén. El kell mélyíteni ezt, ezen azt értem, hogy részletesebbé kell tenni. A bővítésen pedig azt értem, hogy más területekre is ki kell terjeszteni, tehát nem csak a költségvetési eh, szigorra kell, hogy vonatkozzon ez. Eh, jó néhány ország esetében a versenyképesség eh, okozza a fő problémát, amely versenyképesség a szerkezetváltással, struktúrális reformokkal csak javult. Azonban ezek az elmúlt években mondjuk úgy várattak magukra. A rompult, farompult munka ö, csoport elkezdte ugyan a munkáját, de nincsenek még kötelező érvényű alapszabályok, éppen ezért jobb lenne elkezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne kötelezővé tenni ezeket a szabályokat, amely tulajdonképpen a költségvetés területére vonatkozó ö, szigor szabály, szigorúság, vagy a költségvetési szigorra vonatkozó szabályokat terjesztenék ki, vagy ezek szellemét terjesztenék ki más gazdasági területekre is új gondolatokra, új elgondolásra van szükség, az általános irányvonallal tisztában kell lennünk, de azt is tudnunk kell, hogy milyen lépéseket tettünk reálisan ennek érdekében. Köszönjük a liberális frakció nevében, Wolf Klintz. Signor Draghi, Sie Ham. Äh, Drági úr, a kérdésre adott ö, válaszában azt mondta, hogy három szempontot tart fontosnak, a pénz stabilitásának a megőrzése, az Európai Központi Bank függetlensége, aztán egy egészséges adag pragmatizmus, a healthy dose of pragmatism is említ. Nos, hát azt látjuk, hogy a Központi Bank függetlensége az a globális pénzügyi válságban egy kicsit eltűnt, nem rossz szándék miatt, hanem mert az egész pénzügyi szektorra kellett elosztani ezeket a kockázatokat, és hát ezek olyan intézkedések voltak, amelyeket a politikával együtt kellett meghozni. Nem lenne jobb ezt kimondani? És eltérni attól a szóhasználattól, hogy mindig a függetlenségről beszélünk, ami de facto már sok oknál fogva nem létezik. És amikor ezt az egészséges pragmatizmust említi a gazdasági környezetnél, akkor ez ebbe kell, hogy tartozzon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klénc úr. Nem, egyáltalán nem. Ugyanis a pragmatizmus az alkalmazandó a teljes stratégiára, a krízisből való kilábalásra. Ugye, ahogy az EKB elvesztette a függetlenségét, ebben én nem értek egyet önnel. Az EKB az nagyon sok intézkedést hozott, mint például az értékpapírpiaci program és a bankok finanszírozása, ugye a, ismeri, hogy tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy ez nagy mértékben összefüggött az LKB likviditással. Ezek az intézkedések azonban úgy történtek, hogy mindig egy dologra gondoltunk, hogy ha nem került volna sor ezekre, akkor a pénzügyi politika csatornái kiszáradtak volna. És mindig azért került ezekre sor, hogy a monetáris politikai intézkedések hasznosulhassanak. Ez fontos, mert hogyha azt mondjuk, hogy ez a veszély megszűnt, akkor az ilyen kijelentésekkel vigyázni kell. A másik dolog, amire gondolni kell, hogy a Securities Market Program esetében nem a másik dolog, hogy, és ez minden intézkedésre vonatkozik, hogy ezeket csak időszakosnak gondoltuk, nem pedig állandónak. A harmadik dolog, hogy egyik intézkedés sem kérdőjelezte meg azt a célt, hogy biztosítani kell a középtávú árstabilitást az egész eurozónában. Valójában az LKB képes volt biztosítani az árstabilitást, és az infláció az 2% vagy az alatt marad, és a válság alatt is. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és erre mindig gondolni kell, ugyanis ezekben az időkben, 2008-ban, 2009-ben, részben 2010-ben is egy olyan rendszer alakult ki, ahol van egy horgony ö, pont, a, és a, a, az inflációs várakozások lehetővé teszik az LKB számára, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljon adekvátan a válság méretéhez. Azt hiszem, hogy ez soha nem kérdőjelezte meg az ástabilitás célját, és éppen ezért ez fontos. De abban egyetértek, hogy ész, ő ébernek kell lenni és mindig gondolni kell arra, hogy miért volt szükség ezekre az intézkedésekre. Mi állt a háttérben, sőt, még profánabbul fogalmazok. Egyetlen államadósági válság sem valamilyen bank, kínáló ajánló bank soha nem tudta volna eltéríteni az LKB-t a céljától, ami az ástabilitás megőrzése. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR e frakció nevében következik a következő kérdés. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, először is szeretnék sok sikert kívánni munkájához ilyen nehéz, viharos időkben nem könnyű a központi bankárok feladata. Hogyan értékeli azt a tényt, hogy az Európai Központi Bank olyan helyzetbe került, amelyben egy független központi bank együtt dönt, együtt készít elő a fiskális intézkedéseket a szuverén Görögországban, és valószínűleg a privatizáció folyamatát is felügyeli majd Görögországban. Ön szerint ez a jövőre nézve nem veszélyes precedens? És nem áll, nem forog kockán az LKB hitelessége és függetlensége, amikor a görög állam adósságválság megoldásának részét ebben részt kell, hogy vállaljon az LKB? Nos, egyetértek önnel a legutóbbi kijelentésével kapcsolatban, hogyha az EKB valóban részesévé, válna a politikai megoldásnak, akkor ezzel már önmagában is elveszítené a függetlenségét. Az állandóság kockázati vagy helyzetekben, válságokban tulajdonképpen akkora szerepet vállaltunk, hogy elemeztük a kockázatokat, elemeztük a szerkezetváltási igényeket, felügyeltük a végrehajtást, és az adósság fenntarthatóságát értékeltük, elemeztük. Ez nem igazán különbözik nagyban más helyzetektől, de hogyha a politikai részvételről is szó lenne, akkor teljes mértékben igaza lenne. Roppant körültekintően kell eljárnunk, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a mandátumunkon egy bizonyos vonalon ne lépjünk túl, hiszen elég világosan fogalmaznak a szerződések azzal kapcsolatban, hogy mi az Európai Központi Bank feladata. Köszönjük a zöldek nevében Filip Lambert. Köszönöm, Sharon. Drági úr, valószínűleg ön a legortodoxabb katolikus, akivel valaha találkoztam életemben. Ugyanakkor ön azt nyilatkozta, hogy az LKB függetlenségét megőrizni kívánja, és fontosnak tartja. Én hasonlóan fontosnak tartom a mi függetlenségüket politikai vezetőként, jogalkotóként mi elszámoltathatók vagyunk az emberek iránt közvetlenül, ön nem. Azt említette az élményt, hogy a mandátumán az LKB ne lépjen túl, pedig ezt minden nap megteszi. Amikor az LKB azt mondta, ahogy azt ön is tette, hogy védeni kell a magánhitelezőket, és meg kell bizonyosodni arról, hogy a görög kockázatot Eh, állami vagy közkézbe kerüljön, ezzel tulajdonképpen politikai döntést hoz, nem szakmai döntést. Amikor az LKB Jean-Claude Trichet szavaival élve, nem tudom, hogy ön hasonló jár majd el, ő arról beszél, hogy ne emeljenek adót és csökkentsék az állam kiadásait, ez megint csak politikai döntés. A költségvetési egyensúly az egy kérdés, ezt többféleképpen el lehet érni. Az LKB e általában eh, preferenciát fejez ki egy megoldással kapcsolatban a többivel szemben. Az LKB e része azon trojkának, amely Görögország politikai számára ajánlásokat tesz, akkor politikai ajánlásokról beszélünk, és valószínűleg e, vissza kellene vonulniuk a mandátum falai mögé, azaz véget vetni annak, hogy túlépjenek a hatáskörükön, hogy az LKB valóban azt tegye, amire felhatalmazást, feladatot kapott. Um. Köszönöm, Lambert szó. Három felvetést hallottam, ha jól értettem, ezekre külön reagálnék. Először is mi is elszámoltathatóak vagyunk a polgárok iránt, önök iránt, ezért vagyok ma itt, ezért teheti fel ma nekem ezt a kérdést. Másodszorban. Soha nem mondtam azt, hogy magánhitelezőket védeni kell. Ezt soha nem mondtam. Nem, nem. Én ilyesmit soha nem állítottam. Én mást mondtam. Azt mondtam, hogy Görögországgal kapcsolatban három megoldás van. Az önkéntes, a haircut, azaz hitelezői levonás, a harmadik pedig az ámcsődbe ismerése. Mindegyiknek megvan az költsége, megvannak a következményei, de az én felelősségem, hogy tájékoztassak mindenkit arról, hogy mik a következmények, mivel jár, melyik opció mivel jár. A, mi pedig az kiadásokat és az adókat illeti, miért fontos a növekedés az LKB számára? Miért fontos a versenyképesség az LKB számára? Azért, mert főként az eladósodott országok esetében a növekedés a fiskális szigorral együtt elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy pénzügyi stabilitást teremtsenek. Növekedés nélkül nem lehet visszafizetni az államadóságot. Ez viszonylag fontos, bár alapvető dolog. Meg, meg vannak, lehet, megvan, hogy mit lehet tenni, és mit nem. Persze aztán lehet válogatni a különböző megoldások közül. Valóban az EKB nagyon olyasmiket is tesz, amely egy központi banktól távolállónak tűnhet. Valóban ortodox katolikus, mondja a képviselő úr. We didn't hear you, Philip. Philip, ezt nem is hallottuk, jó? a néppárt nevében Alfredo Paloni. Eh, Köszönöm elnök asszony a szót. Eh, kormányzó úr, a korábbiakban koalícióról beszélt, eh, a válságról, és nálunk Olaszországról, illetve a kapcsolatról a régi olasz helyzet és a mai görög helyzet között. De a jelenlegi helyzet egészen más korábban más volt a helyzet. A mai világban ugyanis globalizációban élünk, ahol a piacok egymástól függenek, és gazdaságaink is. És az eddig megtapasztalt legrosszabb válságból próbálunk kilábolni pillanatnyilag. Minden egyes válság esetén ö, korlátozódnak a nagy nemzetközi ö, finanszírozási lehetőségek, hiszen ingadoznak az árak, spekuláció tapasztalható mindenütt, ami aztán az összes szabályt fölrúgja. És mindez pénzügyi instabilitáshoz vezetett. Úgyhogy kérdésem a következő önhöz. Ön szerint a monetárpolitikát hogyan kellene kialakítani annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitást biztosíthassuk? Eh, eh, a válság kirobbanásával nagyon sok területen világossá vált, hogy a 2007-ig folytatott politika spekulatív buborékokat okozott. Semmi nem történt annak érdekében, hogy biztosítsák a pénzügyi stabilitást. Az az elképzelés, illetve az az elmélet, hogy egy nagy európai központi bank létezik, nevezetesen, hogy nem tettünk semmit, és amikor ki durran a buborék, akkor egyszerűen csak majd feltöröljük itt a nyomait, és eltisztogatjuk a vérfoltokat a csatatéren. A monetár ö, politikának nem ilyennek kell lennie. Még egyszer elmondom. A legfontosabb célja, hogy középtávon ástabilitást biztosítson, de ugyanakkor azt is, hogy ö, pénzügyi stabilitás ö, uralkodjon. És ahogy ezt említettem, ezt tapasztaltuk a, világ, a válság során. De maga a monetáris politika múltja nem megfelelő eszköz ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitás kérdéseivel megbírkozunk. Másfajta eszközökre is van szükség, olyanra, amelyet makroprudenciális ellenőrzésnek nevezünk. És a két politika nem zárja ki egymást. Kiegészítik inkább egymást. A monetárpolitika az árstabilitást kell, hogy biztosítsa, illetve azt, hogy a pénzügyi stabilitás hátterét kialakítsa. Meg kell teremtenünk a pénzügyi stabilitás számára a, megfelelő feltételeket. A monetárpolitika végül is ellátja feladatát, de mindezek közben figyelembe kell vennie azt, hogy a gazdaság bizonyos területein mi történik a monetárpolitika követése során oda kell figyelnünk arra, hogy mi a helyzet például a, az építkezések terén, a hitelek, a hitelkonstrukciók terén, vagy a pénzügyi területeken, az eurozóna különböző területein. Szélesebb körben kell tekinteni a financiális stabilitásra. A monetárpolitika keretén belül az árstabilitás a kulcskérdés. Úgyhogy a mikroprudenciális felügyelet a következő fontos stáció. Például, ha az eurozónában bizonyos területeken ö, valamilyen ingatlan buborék kezd kialakulni, akkor valamilyen módon tenni kell ezen a területen. Ennek egyik módja, hogy növeljük azt a részt, amelyet a bankok nem finanszírozhatnak. Ez az úgynevezett loan to value ratio. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a bankok hitele attól függ, hitelnyújtása attól függ, hogy ki mennyit keres. Olyan eszközök ezek, konkrét eszközök, amelyekkel a bankok tőkéje növelhető. Hogy konkrét példát vegyek Olaszországból, a közelmúltban egy ellenőrzés során azt találták, hogy egy bank például a jelzálogok területén fektetett be jelentősen. És azt kérték tőlük, hogy növeljék a tőkéjüket. Ez megint ilyen prudenciális intézkedés volt. Tehát ez a kettő kiegészíti egymást. Egyáltalán nem egymás ellen. Eileen következik a konzervatívok nevében. Drági úr, McCarthy asszony. Predecessor uh, in the ECP lines that have been read out several times. Tudom, hogy az úgynevezett bizonyítékmentes zónát elutasított, de azt is említette, hogy egyetért azzal, hogy mik a célok. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy elfogadja azt, hogy a pénzügyi szektort adóztassák, feltéve, hogyha az LKB-t e úgy tekintik a gyakorlatilag az állampolgárok, amely nem járul hozzá a növekedéshez. De ugyanakkor oda figyel arra, amit az állampolgárok mondanak, mert nekik kell beszámolnia, és nyílt módszert fog magáénak mondani, és mivel globális finanszírozási adót támogat, mit szól ezzel kapcsolatban egy kampányhoz? Um, Nos, ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, azt hiszem elmondtam, amit akartam, nevezetesen a lényeg az, hogy megfelelő célokat érjen el. Többet szeretnék tudni erről, hogy egy másik példával élhessek. Hiszem, hogy a legfőbb kockázat forrásai ezek a rendszeri kockázati testületek. Két célról hallottunk ezekkel kapcsolatban. A Lehman Brothers-ból származtatva először is nem szabad az adófizetők nyakába varni a bankok csődbe jutását. A másik cél A bankok csődbe jutása nem vezethet a piac felbomlásához, ahogyan ez a Lehman Brothers esetében történt. Nos, a két cél szem előtt és ez olyan másfél évvel ezelőtt, nagyon sok munka indult be, pontosan ezekkel az intézményekkel kapcsolatban. Ez pedig három pilléren nyugodott. Először is azt szeretnénk, hogy ezek az intézmények nagyobb kapacitásra rendelkezzenek a veszteségek elkönyvelése terén, nagyobb tőkével rendelkezzenek, ugyanis nagyon sok dologra gondoltam itt, nagyon sok nagy dolog történt, és szisztemikusak ezek. Tehát nagyon fontos, hogy jó minőségű tőkével rendelkezzenek, hogy tényleg szembe tudjanak nézni a veszteségekkel. De ha mégsem így van, akkor nem az adófizetők pénzét kell felhasználni. Tehát valamilyen válságkezelő rendszerrel kell rendelkeznünk, amelynek segítségével, ha ilyen ö, csőd kialakul, fel tudjunk lépni. Ez mit jelent? Ez Többek között két dologra gondolok itt. Először is. Tegyük fel, hogy egy nagyon nagy bank megy csődbe. Nekünk és a nemzeti felügyelőnek dönteni kell tudni, hogy melyik szegmenseket kell lezárni azonnal, és melyek azok, amiket nyitva kell hagyni. Rendszerint mindenek egy bank alap funkcióihoz kell kötődnie, tehát ezeknek gyakorlatilag nyitva kell maradni, ami a fizetési rendszerekre vonatkozik. A másik dolog, ahol megint csak nem az adófizetők pénzét kell felhasználnunk, az az, hogy világosan kell látnunk azt, hogy ki veszít azon, hogyha csődbe megy a bank. Nyilván a részvényesek, de ugyanakkor a hitelezők is. Milyen hitelezőkről van itt szó? Gyakorlatilag hasonló témáról beszélünk, mint a szuverén államok esetében. E, egy hitelező listával kell rendelkeznünk, kiket kell gyakorlatilag védenünk. Hát azokat, akik betétesek például bizonyos szintig. Aztán mi a helyzet az idősebbekkel? Őket nem kellene ö, védenünk? Megint csak a listán kell ö, valahol elhelyeznünk őket, és mindannyiunknak, ö, meg kell állap, mindannyiunknak meg kell állapodnunk, hogy milyen listát hozunk létre, mert ugye unióról van szó, ezért globálisan kell gondolkodnunk. Ez a célunk. A harmadik pedig, ami a felügyeletét illeti, sokkal függetlenebb felügyeletre van szükség ezen intézmények vonatkozásában, ahol nagy lehet a kockázat, ahhoz képest, ami ma létezik. Aztán szélesebb körű mandátumra van szükség, a felügyelőknek nagyobb hatáskörrel kell rendelkezniük, stb. stb. Úgyhogy meg kell értenünk azt, hogy mi a helyzet ezzel a tranzakciós adóval megint csak meg kell küzdenünk a végrehajtási nehézségekkel ezen a téren is. Én azt kérdeztem, hogy minden opciót figyelembe hajlandó-e venni? Sajnos a képviselő azt, hogy nem a mikrofonba beszél, úgyhogy nem nagyon halljuk, hogy mit mond. Igen, kész vagyok minden opciót megvizsgálni. Tudnom kell, hogy milyen szélsőségekkel kell megküzdenünk, és ez nagyon fontos. És mindenképpen kész vagyok minden opciót megvizsgálni, ehhez kétség sem férhet. Ezt folytathatnám a végtelenség, de a lényeg az, hogy most a szélsőségekkel foglalkozunk, és ha ön szerint ez jó módszer, akkor természetesen készek vagyunk minden egyes opciót megvizsgálni. Köszönöm. Most az ALDE nevében Ole Schmidt következik. Um, Köszönöm, elnök asszony. Draghi úr, itt vagyok. Egy svéd liberálisként az eurózónán kívülről fordulok önhöz. Az ön válaszai eddig elég meggyőzőek voltak. az EKB végrehajt NATO tanácsában a rotációs rendszerek kapcsolatban nemzetiséggel és nemek kapcsolatos válasz, igen, direkt, sőt, akár ortodoxnak is mondhatnám. Azt mondja, hogy ez visszafelesülhet el, nem biztos, hogy a legrátermettebbet választjuk így ki. Értem én az érveit, drági úr, bár szerintem vannak a monetáris politikához értő nők Európában bőven. Ön szerint probléma lehet ön számára és az EKB számára, hogy nyíltan párbeszédet folytassanak az közvéleménnyel, eh, úgy, hogy a kormányzó tanácsban, a végrehajtó tanácsban a legfőbb szerveiben az EKB-ban egyszerűen nincsenek nők. Nem az önkompetenciáit vonom kérdésbe, drági úr, de talán érdemes lenne ezt végig gondolni. I, I think, I think you're right. I think... Igaza van. Igen, ez probléma, de hát van egy mandátumunk, van egy ö, szerződés, amely elég egyértelműen fogalmaz. Kiváló képességű emberekről beszél, olyan szakemberekről, akik megkérdőjelezhetetlenek. Ezt mondja a szerződés nekünk, ezt kell végrehajtanunk. A politikai vezetőknek ezt figyelembe kell venni ezt a problematikát. Egyetértek önnel. Oh, it is a problem. Számomra is ez problémát jelent. Mindenki számára, aki tisztában van azzal, hogy ez, ez ez nehézségeket okoz számomra személyesen is, igen. Csak ennyit mondhatok. A Banca d'Italia tanácsában van nő egyébként, csak hogy megnyugtassam. Csak egy? Csak egy kérdezi az elnök asszony. <laughs> It's all right. Um, I will come to now the EPP. Néppárt nevében José Manuel García Margallo következik. Bienvenido, bienvenido candidato. Köszönöm. Üdvözlöm a jelöltünket. Mário Drágit, és most elsősorban Görögországra, mint egy példára utalnék. 160 százalékos eladósodottságról beszélhettünk, legalább 8 százalékos szuficitre lenne szüksége, hogy e, ezt csökkentse, ehhez azonban e, jelentősen vissza kell faragni az kiadásokat, központi kiadásokat, e, ehhez azonban gazdasági növekedésre lenne szükség. Ez egyelőre nincs meg. Tudjuk, hogy az LKB biztosítja a likviditást, ez azonban más problémákat is okoz. Tudjuk, hogy egyes országok, tagállamok nem támogatják a korlátlan transfereket. Pár hónapig tartható ez a rendszer, de újra visszatérhet a helyzet a válságos időszakban, és egy újabb transferre lehet szükség. Ugyanakkor vannak olyan tagállamok is, amelyek nem támogatják azt, hogy a másodlagos eh, eh, adósságpiacon intervencióval csökkentsük a költségeket. Juncker úr, az Eurogrup elnöke mondta, hogy tetszik ez az ötlet, azonban hogy lehet az, hogy vannak, ő szerint ez, ez nem megoldás, és ha nem megoldás, akkor hogyan lehet megoldani ezt? Mi volt a non-starter? Mi az, amiről szó sem lehet? Nem, nem jelenthet megoldást? Igen, tehát a luxemburgi mechanizmus, vagy a helyét átvevő európai mechanizmus a másodlagos eh, hitel piacon, adósságpiacon eh, intervencióval csökkenthetni a költségeket. Juncker úr azt mondta, hogy ez jó ötlet, de a tagállamok ezt nem akarják. Miért nem akarják? Mik a nehézségek ezzel kapcsolatban? És hogyha nem ez a megoldás, akkor milyen más lehetséges intézkedéssel tudunk élni pár hónap múlva, amikor Görögország ugyanolyan helyzetbe kerül, mint a napokban. Again, we are now addressing more the financing aspect. Ismét a finanszírozási kérdésekre tértünk vissza, úgy érzékelem. Átmeneti megoldásokra találtuk ki ezt az európai ö, rendszert, az európai stabilitási mechanizmust nem állandó transferekre. Az elsődleges piacokon kötvényeket ö, vásárolhat, a másodlagos piacon nem. Mit szeretnének a tagállamok? A tagállamok valószínűleg csökkenteni kívánták a stabilitási mechanizmus ö, piaci behatását, azt akarták elkerülni, hogy a stabilitási mechanizmus rengeteg adósságot halmozzon fel, amelyet másodlagos piacon vásárolt, mindenféle kondíció nélkül mert a stabilitási mechanizmus igen szigorú kondíciók mellett lép közbe, és az adósság fenntarthatóságának elemzését, szigorú elemzését követően elképzelhető tehát, hogy az esőleges piacon, adósságpiacon működjön. Miért nem működhetne másodlagosan? merül fel a kérdés. Egyébként jogos ezen érdemes elgondolkozni, de még egyszer megpróbálok azok, megpróbálom azon hely, azok helyébe képzelni magam, akik nemet mondtak erre a gondolatra, erre a javaslatra. Másodlagos piacon venni és eladni is kellene. Felmerül az emberekben a kérdés, hogy mi alapján fogom eldönteni, hogy mit vásárolok a másodlagos piacon? Ugyanazt az eljárást alkalmazunk, mint az elsődleges piacon? És igazából nem tudom elképzelni, hogy azt napi szinten hogyan lehetne működtetni. Szerintem inkább végrehajtási okai lehetek ennek, nem koncepcionális, koncepciós okai, de érdemes még egyszer átgondolni ezt a kérdést a másodlagos és az elsőleges piacok ugyanis részben helyettesíthetőek. Köszönjük. Kutas úr a szocialista frakció nevében. Köszönöm elnök asszony. Üdvözlöm drági urat még egyszer. Ez az első eszmecsere. Eh, of exchanges. But... Ezt még jó néhány hasonló eszmecsere követi, de visszatérve a növekedésre, hadd emlékeztessem ön arra, hogy mi szocialisták azt a gondotot támogatjuk, hogy az államadóság egy részét eurókötvényekre um, alakítsuk át. A projektkötvények gondolatát vagy javaslatát nyilván ismeri. Azt szeretném tudni, hogy um, mi az ön véleménye azzal kapcsolatban, hogy új eurókötvényeket hozzunk létre annak érdekében, hogy finanszírozzuk a növekedést. Amerika a, a New Deal idején adott ki hasonló kötvényeket, talán ezt a megoldást reprodukálhatnánk, vagy valami hasonlót. Ön mit gondol arról, hogy a követeléseket cserébe a eh, hitelező követeléseért cserébe adjunk eurókötvényeket. Uh, Két különböző típusú kötvényről van szó. Vannak az úgynevezett növekedési eh, kötvények, ezek uniós kötvények, amelyeket az unió egész, amely mögött az unió egésze vállal garanciát. A jelenlegi helyzetben, ahogy azt elmondtam korábban, egy a, egy folyón próbálunk átkelni, de még csak félúton vagyunk, nem értünk át a túlpartra az igazi integrációhoz, még nem értünk el. Egy ilyen uniós kötvény mit is jelentene pontosan? Azt jelentené, hogy azok az országok, amelyeknek a besorolása igen jó, többet fizetnének, a rosszabb besorolású országok pedig kevesebbet. E tekintetben ez transfernek minősülhet a tagállamok között, és persze meg kellene vizsgálni azt, hogy ez mennyire összeegyeztethető a no bailout záradékkal, amely a szerződésben is szerepel. ban a Jacques Delors már javaslatot, javasolta az infrastruktúra kötvények kiadását. Jól emlékszem, ott voltam az Ecofinban, amikor ezt bejelentette, vagy javasolta. Emlékszem, hogy milyen vehemensen reagáltak tagállamok közül jó néhányan erre javaslatra. Pont azért, ami miatt közel két évtizedek később itt ülünk. Hiszen attól féltek, hogy ez egy transfer alapú uniót alakítanak ki. Szerintem ugyanezek a félelmek ma is nagyon léteznek. Az uniós kötvény ről érdemes eh, elgondolkodnunk akkor, hogyha valóban szorosabb uniót kívánunk építeni. Egy minifiskális unióra is nevezhetik egyesek, és ezen a ponton Lambert úr, eh, Lambert úr ennek mennyire fog örülni, de politikai mezőkre tévelyek, ha megengedik és a következőket kell elmondanom. Egy unió vagyunk, melyeket vagy szabályok tartanak össze, vagy intézmények és egy költségvetés. Jelenleg igazából eh, egyik unióról sem beszélhetünk, szigorítunk a szabályokon, mélyítjük, eh, bővítjük a szabályrendszerünket, és ahogy egymáshoz közelebb kerülünk, egyre fajsúlyosabbá válnak ezek a gondolatok. Én nem látok erre más lehetőséget, hiszen az eurókötvénye nem lehet kierőszakolni egy fiskális unió létrejöttét, ez fordított logika lenne. Ennyit mondhatok az uniós kötvényekről. A Brady kötvényekkel kapcsolatban, amelyeket most, amelyeket most javasolnak, ez az önkéntes csere kérdéséhez vezet bennünket vissza. Az EKB már kimondta, hogy mit gondol erről. Ha önkéntes, akkor a kockázatok csökkenhetnek, bár ebben sem vagyunk biztosak. Roppant érdekes, de kicsi időszűkében vagyunk már is. Kérem mindenki tartsa magát az 5 perchez. A néppárt nevében eh, Rudi Krácsa. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdés, amit szeretnék önnek feltenni, a, az pontosan az, amelyet az utolsó kérdező feltett, úgyhogy csak megköszönni tudom a választ de ha megengedi, akkor egy másik kérdést azért mégiscsak feltennék. Ez pedig az, hogy gyakran hangzott el, hogy szükség lenne egy gazdasági ügyi miniszterre. Azt mondta hogy ez a helyzet még nem érkezett meg, úgyhogy a rendszert tovább kell építeni, és olyan országok megmentésére gondolok, mint például az én országom is. És eh, ahhoz, hogy ez sikeres legyen, ahhoz valamire szükség van. most egy európai gazdasági ügyi miniszter eh, jelentene valamilyen plusz értéket, valamilyen hozzáadott értéket. És néhány évvel ezelőtt amikor ö, a válság idején azt mondtuk, hogy soha nem lesz gazdasági kormányzás, és láss csodát, ma van. Lesz miniszter is. még nincs gazdasági kormányzás, hanem azon vagyunk, és jó úton vagyunk a felé. Mondtam már, hogy erősíteni kell, szigorítani kell a szabályokat, és jobban zárni kell a sorainkat, mint ma. A pénzügyi fegyelem, a növekedés, a strukturális reformok és más területeken egyaránt. mint a Eurobond az eurókötvény esetében lépésről lépésre kell haladni. Hosszú távon még az is eljöhet. Most nem tudom, hogy mi a hosszú táv, de mindenképpen erősebb kormányzásra van szükség, mielőtt el tudunk gondolkozni a következő lépcsőfokon de ez nem egy transfer unió. Erről meg kell győzni az országokat, és hogyha ez sikerül, hogy tehát szigorú szabályok vannak, amelyeket nem lehet olyan könnyen felrugni, ha ezt látják az országok. Tehát minden, ami nagyobb fegyelmet, erősebb monitoringot, szorosabb szankciókat jelent, ez jó, hogy most aztán lesz-e miniszter, vagy nem, ezt majd meglátjuk, de még nem vagyunk, nem tartunk ott, hogy legyenek intézményesítő lépések, mint az eurókötvény vagy a miniszter. A jövő majd ezt megmutatja. És most pedig Permans Perez, kolléganő. Köszönöm, elnök asszony. Kormányzó úr, jelölt úr. Én a régi iskolából származom, mert ami engem illet a bankoknak, az a feladatuk, hogy finanszírozzák a reálgazdaságot. Az ön múltja, tapasztalata ö, alapján ö, pedig nyilván nagyon sok ö, tapasztalatot szerzett ö, a pénzpiacok terén, de hát ugye a Goldman Sachsnál is dolgozott, ö, ez pedig nem felel meg ennek a modellnek. Ez a beruházási bank önszervező vagy deregulatív ö, gyakorlatot ö, folytatott, csak hogy egyet említsek a sok közül. Olyan főnökökkel, akik óriási pénzeket vettek fel, és Jean-Claude Juncker ezt úgy minősítette, hogy egyszerűen semmilyen fel, semmi sem gátolta meg őket ebben. Nos, ha önt az Európai Tanács és az Európai Parlament az LKB elnökévé nevezik ki, és megerősíti ebben a funkcióban. Tapasztalatai alapján ilyen modellt követne, amely az Európai Uniós monetárpolitikának hátat fordít, és egyszerűen csak az eurozónára koncentrál? Aztán, amikor elnöke volt a pénzügyi stabilitási fórumnak, majd testületnek, 2008 tavaszán azt kérte, hogy a bankok átláthatóvá tegyék a mérlegüket. Ön hogyan vonja rá a mérleget ebből a tapasztalatból, és hogyan követték a bankok az ön tanácsát? Aztán jelöltként áll előttünk, de láthatóan elutasítja azt a címet, amely a Soir szerint, amely egy francia napilap, az európai elnöknek minősíti szuverén államok elől szemben. Kérem a kérdését tegye föl. Az volt a feladata, hogy jelentős európai cégekkel és kormány ügynökségekkel együtt támogassa a növekedést. Well, okay. I only have csak két és fél percem van. A Goldman sachs kapcsolatban azt hiszem már válaszoltam. A sajtó kommunikációra utal. Ezt követően azt kértem, hogy utána ne dolgozzanak kormányok, hogy ne dolgozzanak kormányokkal, pontosan azért, mert ilyen jellegű volt a múltam, úgyhogy óvatosan jártam el, és bizonyos időt akartam a két feladat között nem ez volt a fő kérdésem, mondja Beres asszony. A kérdésem az volt, hogy mi a helyzet a biznisz modelljével, Hát mit ért ez alatt? 23 ezeren dolgoztak ennél a cégnél, és különböző területeken, és, és próbálták a korrekt eljárásukat ellenőrizni. A közvetlen beruházási bankok esetén elnézést, nem mindegy. Tehát a kérdése arra irányult, hogy a sajtó kommunikációval mi volt a helyzet, válaszoltam, nem dolgoztam kormányszerveknél, magánszférában dolgoztam. Ezt a kérdést már feltették nekem, és megválaszoltam a Goldman sachs kapcsolatban. Nagyon sok tapasztalatom volt, teljesen logikusan jártam mert az FSB-nél is, hiszen arra kérte a 2008-ban a bankokat, hogy átláthatóbbak legyenek. Hogy most mit gondolok az FSB-ről? Hát azt, hogy nagyon sokat dolgozunk, és őszintén szólva, ma egészen más a helyzet a 2008-ashoz képest. De a reform folyamat még nem ért véget, úgyhogy a Bázel 3-at is be kell vezetnünk, és nem szabad elfeledkeznünk az árnyékbankrendszerekről. rendszerekről és egy csomó más területről sem. Ezeket nem zártuk még le. De ez egész más történet. Hogy a következő válságot el tudjuk-e kerülni? Hát azt nem tudom. Bizonyos szabályokat hozunk most, aminek következtében talán robosztusabb lesz és ellenállóbb a rendszer. Elnök, sajnos nem tudom megadni önnek a szót, már túl sokat beszélt a kérdésekre, úgyhogy nem maradt elég idő a, a válaszra. A következő Astrid Luling a néppárt nevében. Köszönöm elnök asszony a szót. Olesmit kollega megjegyzéséhez csatla- csatlakoznék a nők szerepét illetően. Én borzasztóan ragaszkodom ehhez, a nők férfiak közötti egyenjogúsághoz, és nyilván egy kompetensebb nőt jobban szeretnék, mint egy kevésbé kompetens férfit, de ez fordítva is igaz. De azért, drági úr, nem szabad, hogy ö, rossz lelkiismerettel feküdjön le azért, mert csak férfiak vannak önnél. De hát azt hiszem már minden kérdés elhangzott, azért egy-két pontosításra szeretnék rákérdezni, ha megengedi. Az EKB minden új átszervezésre nemet mondott, ami a hitel konstrukciókra vonatkozhatna, illetve a piacokra. Ez az álláspont annak tulajdonítható, hogy az EKB maga is több uh, milliárdos értékben rendelkezik görög részvényekkel? Szeretném, hogyha ezt a helyzetet elmagyaráznám. Nos, ha kinevezik, azt szeretném megkérdezni, hogy mindent megtesz-e annak érdekében, hogy a tagállamok állami adósságaival megfelelően megbírkozzon, vagy ellenez-e minden kényszer átszervezést az kormányközi megoldásokhoz való visszatérést, és ez olyan egoista, nacionalista elképzeléseket, amelyek gátolják a megoldásokat. Elgondolkodott-e, hogy milyen taktikát követne a kormányokkal szemben? We, uh, rightly seem. Úgy tűnik, visszatértünk a nap legfontosabb kérdéséhez teljesen jogosan. De ez megint egy fontos aspektus, mert az LKV feladata jelenlátása során nyilván jobban kitett olyan országokkal szemben, mint Görögország, Portugália, Írország és mások. Azt szeretném mondani, hogy amikor az LKB kollaterálisan jár el, ez különböző risk kockázat kategóriákat jelent. Amikor csak bizonyos hitelezői levonásokat alkalmaznak, akkor csökken az érték, addig, amíg az LKB-nál ilyen formában meg nem jelenik. A hitelezői levonás piaci árakon alapul, vagy ha nincs piaci ár, akkor nagyon óvatos és konzervatív modellen Most pedig különböző intézetek ö, értékelik ezeket, és próbálnak közös szabályokat alkalmazni, de hamarosan meg lesz a központosított platform erre. Azért mondom ezt, mert undercut. We... Utalnék itt a kezességünkre. 2010-ig If, uh, oh, for the securities... csökkentettük ezt a kezességi lehetőséget is. Nos, ami a kötvényeket illeti, megvárjuk a futamidő végét, és hogyha nem történik semmi, akkor a fluktuáció a piaci árak szintjén nem befolyásolják ezeknek a kötvényeknek a végső értékét. Tehát, ahogy láthatják, nagyon sok óvatos intézkedést hoztunk, mind egyéni, mind közös szinten, akárcsak az EKB, akárcsak a nemzeti bankok, mert nyilván a veszteségek esetén a nemzeti bankoknak kell ezt állniuk tőkeállományoknak megfelelően. És hogyha nincs semmiféle ilyen hitel, esemény, akkor eléggé biztosnak tűnik a helyzet. De ahogy már korábban is elmondtam, abban az esetben, ha igen, minden egyes érintetnek tudnia kell, hogy az átütemezés bizony következményekkel jár. A kérdés, amit az elején feltettem, az volt, hogy Görögországnak háromnál több százalékos deficite lesz Görögországnak, amit finanszírozni kell, és aztán ezt tőkésíteni kell. Tehát ha szelektíven járunk el, nem önkéntesen, akkor ez lesz. És ennek tudatában kell lépnünk. Tudnunk kell, hogy készek vagyunk ezt megtenni. Köszönöm szépen. Végül pedig a néppárt kérdése következik. Thank you, President. Um, thank you, Mr. Draghi. Uh, Köszönöm szépen. Egyetérte azzal, hogy az eurozónának sikerre van szüksége, és egyetért, hogy a ö, ö, kulcs az Írország, ugyanis neki cashflóra és bizalomra van szüksége. Az ír kormány és parlament meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy foglalkozzanak a cash flow kérdéssel. 150-160 milliárd ö, likviditási alapot biztosítanak. Egy dolog, amit ö, tehetnek a bizalom növelése érdekében nem csak Írországban, hanem az eurózónában, hogy ezt a pénzt nem közép, hanem hosszú távon tegyék elérhetővé. Egyetért azzal, hogy ezt érdemes megvizsgálni? Mi, nos, először is látni kell, hogy nagyon sok minden történt a válság óta Írországban. És ha nem tévedek, akkor Írországnak a 10% felett volt a költségvetési hiánya most pedig, ha jól tudom, akkor szuficites. Tehát ez egy jel arra, hogy sok minden történt, ez, ezt nagyon jól mutatja. De az a kérdés, amit vizsgálnunk kell, az az, hogy a középtávú facilitás biztosítása, amit ugye bevezettünk egy szelektív politikai intézkedés, amely ugye konfliktusba kerülhet, amit fő célunkkal az árstabilitás megőrzésével, ugyanis ha van egy ilyen középtávú eszközünk, akkor ez azt jelenti, hogy mi a likviditást kibocsátjuk folyamatosan, teljesen függetlenül attól, hogy az inflációs várakozások hogyan alakulnak. Tehát ezt azért mondom, mert ez lenne a legfontosabb megfontolás. Erre kell mindenek előtt gondolni, amikor ezt értékeljük. Tehát látni kell, hogy a bizalom ugye szemben a többi szemponttal, hogy a monetáris politikát szabadon nem lehet alkalmazni az árstabilitástól. És hát egy másik dolog, amit látni kell, hogy ha ezt megtesszük egy ország esetében, akkor miért ne tennénk meg más országok esetében is, akik hasonló vagy majdnem hasonló helyzetben vannak, és hogyha ezt mindenki esetében megtesszük, akkor meg már nincsen monetáris politika, mert akkor a teljes likviditás középtávon megkötésre kerül. Tehát én nem mondom azt, hogy nincs javulás Írországban, persze, ne értsem félre, csak hát azért itt különböző szempontokat kell mérlegelni. Köszönöm szépen. Rendben van, nagyon szépen köszönöm. Hát akkor ezzel végére is értünk az LKB résznek, és most következzen a második részünk, az ESRB, az Európai Rendszerkockázati Testületről szóló vita. Most egy kicsit már időzavarban vagyunk, úgyhogy a kérdéseket össze fogjuk gyűjteni, és a javaslat az, hogy a néppárt, a szocialista és az ALDE kérdéseket, csak nincs itt az e, a néppárt kérdezője, akkor nem tudom, hogy ki fog, de akkor kezdjük a szocialista ő kérdezővel, ha ő, ő itt van. Drági úr, ha megengedi, akkor németül fogok beszélni, ez az anyanyelvem. Úgyhogy egy másodperc, hogy feltegye a fülhallgatóját. Regi úr, ez a mi bizottságunk, meg az Európai Parlament nagyon sok mindent tett annak érdekében, hogy megerősítse az EKB szerepét, amikor az elnök feladatairól volt szó, a kockázat értékeléssel kapcsolatban. Tehát mi ebben nagyon sokat fektettünk be, nem tudjuk, hogy jó befektetés volt-e, ezt majd a jövő fogja megmutatni, hogy jó volt-e erősíteni az LKB szerepét. Na most akkor, amikor a parlament kockázatokról beszél, amelyek a gazdasági szereplőktől indulnak ki, akkor mi mindig dicséretet kapunk a tagállamoktól, hogy ilyen elkötelezettek vagyunk, csak mindig, mindig a rosszakra tippelünk, meg mindig nem a jó dologról beszélünk. Ha hitelminősítőkről, ha beszélünk, azt mondják, nem azok. Ha nagybankokról, akkor meg azt mondják, hogy azok sem. Ha az alapokról beszélnek, akkor is azt mondják, hogy nem azokat kell igazán vizsgálni. Na most, hogyha a kollégák a short sellinggel, meg a derivátumokról beszélnek, és ott akarnak szigorú jogszabályokat alkotni, azt mondják, hogy nem igazán ott kellene. A Metz kollégának igaza van, hogy önöknek, az EKB-nak Ugye folyamatosan, gyakorlatilag folyamatosan túllép a hatáskörén, amikor a tagállami költségvetéssel foglalkoznak. Tehát hogyan látják a jövőbeni szerepüket, hogyan lehet azt úgy megvalósítani, hogy tényleg akkor kezdjenek párbeszédet velünk, amikor a kritikus szereplőkről van szó. Ez lenne a kérdésem, és végre meg kellene törni azt a tabut, hogy mi mindig csak a, a rossz szereplőket említjük, amikor a kockázatokról van szó, hát akkor segítsen nekünk, hogy hogyan tud az EKB hozzájárulni a velünk való párbeszéd során ahhoz, hogy a megfelelő, és a tényleg azokat szólítsuk meg, akik okozták az egészet. Köszönöm. A, most ő, kicsit jobban próbáljuk a kérdéseket összefogni, úgyhogy most először Köszönöm. Szívi. Ahogy utóbban is mondta, egy utolsó nagy csatát vívtunk annak érdekében, hogy az európai felügyelet megszülesen a jelentés ö, szellemében a bizottság javaslatára. Az Európai Parlament szeretett volna még fél órát önnel ö, tölteni, hogy ö, a, a kocká, a rendszerkockázati testületben jelen legyen az LKB elnöke is. De a szavazat ellen, annak érdekében, vagyis annak ellenére, hogy 80%-os volt a szavazatár, néhány nemzeti felügyelő még ellenzi az európai felügyeletet. Ön itt most le tudja tenni a nagy esküt előttünk, hogy megvédi azt, amit megpróbáltunk elérni az európai felügyelet érdekében, mert az LKB ön is említette, hogy hozza a szakembereket, de gyakorlatilag elnökének hatáskörét is kellene biztosítania, ami ö, nemzetek feletti intézményt képvisel, ö, hiszen vannak olyanok, akik maximális harmonizációt, minimális ö, dolgokat ö, akarnak. Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nesze semmi, fogd meg jól. Tehát kész fellépni annak érdekében, hogy ne fordítsunk hátat az európai ö, ö, felügyeletnek, és ö, hogy ne térjünk vissza az előző állapotokra. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Uh, Köszönöm, Viki. Thank you, Mr. Draghi. Köszönöm, Draghi úr. A... Arról beszélt, hogy mennyire fontos az egyensúly hiány elleni felépés, és hogy az országok uh, mit tehetnek. A Bázerről beszélt, tudom, hogy ez közel áll az ön szívéhez. Igen, itt vagyok, ha hall engem. Tehát a Bázerről van szó. Adelaroszi ajánlásokat én is olvastam az egységes szabályokkal kapcsolatban. Fontos megjegyzése volt, hogy a nemzeti kivételeket, amelyek torzítják a belső, egységes belső piacot, és e, szabályozási arbitrásra van szükség, illetve hogy a nemzet, a tagállamok e, szigorúbbak, e, szigorúban járnak el a pénzügyi stabilitás érdekében. A CRD négyre vonatkozó bizottsági javaslatot próbáltam olvasni, rettenetes olvasmány, úgy tűnik számomra, hogy a, kap, a tőkelikviditás definíciójában a bázeli kritériumokat teljesen kihagyják, a stabil finanszírozási arányt is kihagyták, és ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem lesznek képesek felhasználni ezen eszközöket arra, hogy pénzügyi stabilitásukat megvédjék. Láttam, hogy a közelmúltban járt Amerikában, és az ottani politikusoknak és bankoknak elmondta, hogy a Basel 3-at ne higítsák fel, ne gyengítsék le. Remélem ugyanezt elvárhatjuk öntől itt Európán belül is. A kérdések első körét azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk. Drági úr, kíván-e válaszolni ezekre? Először is Bullman úrnak a kérdésére hagy reagáljak. Teljes mértékben egyetértek önnel, érdemi párbeszédre van szükség. Ennek a kényes egyensúlynak a megtalálása fontos az EKB mandátuma, illetve a szélesebb értelemben vett politikai helyzet között. Pontosan eh, itt találhatjuk meg ezt a kényes egyensúlyt. Egyetértek önnel, tisztában kell lennünk a mandátumunkkal, a feladatunkkal, hatásköreinkkel, és az Európai Parlamenttel folytatott folyamatos eszmecsere segíthet benne, bennünket abban, hogy ne lépjünk túl a hatásköreinken. Gulár asszonynak következőket mondhatom. A Larozier kompromisszum alapvetően jó kompromisszum. Mindannyian, legalábbis a legtöbben azt szeretük volna, hogyha ez ambíciózusabb formát ölt, de végül ennyit lehetett elérni az adott körülmények között rendszeresen egyébként felvizsgálatra kerül majd ez majd meg kell, majd meglátjuk, hogy hogyan működik ez, majd látjuk, hogy a hatáskörök, a kiosztott hatáskörök megfelelőek-e. Hmm. Egyetértek önnel a nemzeti felügyeletek eh, nélkül egész egyszerűen nem működhet ez. Ez pedig azt jelenti az együttműködés, hogy először is eh, meg kell osztanunk az információt egymással. Ez egy komoly peer review-t jelent, egy átláthatóságot, ami tulajdonképpen nem más, mint a hitelesség a stressz tesztek lesznek valószínűleg az első, adják az első lehetőséget arra, hogy ezt megtegyük. Tisztában vagyok azzal, hogy az európai eh, felépítés hogyan alakul, azt is tudom ugyanakkor, ha nem koordináljuk a folyamatot, akkor a határon átnyúló ö, intézmények nem működhetnek megfelelően. Údónak van egy pót kérdése? Don't want to hold us up, but please, of course, of course. Elnézést, nem akarom feltartani a dolgokat. de van egy pótkérdésem. A kérdésem nem is az gyümölcsöző együttműködésre vonatkozott, hanem arra, hogy milyen leszkét vonhatunk le a válságból annak érdekében, hogy mert gyakran azt halljuk, hogy bármilyen jogszabályt is hozunk, mindig túl ambiciózusnak bejegéznek bennünket. Mit kívánnak önök tenni az önvezetésével, hogy a kritikus aktív fellépést. A jó rendben, rendben tudok az ön kérdésére jobban is válaszolni. Az Európai Központi Bank és az Európai Parlament jó néhány kérdésben jól együtt tudott működni. Fontos, hogy ezt a jövőben is megtehessük hogy az európai parlament az Európai Unió céljait elérhessük. Nem tudom, hogy válaszolok ezzel a kérdésére. Ha nem, akkor mondja meg őszintén. Elaborate in the future. Majd a jövőben visszatérünk erre, mert van bőven tennivalónk ezen a téren. Majd a jövőben ezt megtesszük. Én is várom ezt, mondja, drági úr. Sylvie. Okay. No, but the, met, the method, the method is, is what matters, but the substance is different. Then we, we... A módszer a fontos, a tartalomban lehetnek különbségek. Ford asszony kérdésére válaszolok, Vicky Ford kérdésére, Bázel 3-mal kapcsolatban. Igen, igen, igen, most már tudom, hogy hol ül. Tehát a Bázel 3-mal kapcsolatban Amerikának és Európának nagyon komoly felelőssége van a tekintetben, hogy a Basel 3-at teljes mértékben és következetesen végrehajtsa. Hogyha Amerika és Európa erre képtelen, akkor a világ többi részétől hogyan várhatjuk azt, hogy ezt megtegye? bankároknak is ezt mondtam, szeretnének egyforma szabályokat. Azt mondják az amerikaiak, hogy a Bázel 3 e, az európai bankárok e, ma már hajtja vizet, az európaiak ezt állítják az amerikaiakról. Ugyanakkor a Bázel 3-at e, megpróbálják gyengíteni. Tehát nekik is megvan a felelősségük. Ennyit szerettem volna elmondani. a Bázel 3-nál szigorúbb szabályokat illetően nem is igazán tudom, hogy a bizottságon belül hogy állnak a tárgyalások. Mindig is azt gondoltuk, hogy a Bázel 3 az egy minimális követelményrendszer. Ezt a kérdést az Európai Unió jelenlegi helyzetének kontextusában kell vizsgálni, de az egyértelmű, hogy mindannyian együtt dolgozunk, ezért ha átlátható módon járunk el, és egymásnak, egymással megosztjuk a gondolatainkat, az csak előre vihet mindannyiunkat. Köszönöm. Jean-Paul has arrived, so Jean-Paul, uh, you be first. Megérkezett Jean-Paul, úgyhogy te leszel az első a, a következő kérdéskörben. Köszönöm elnök asszony, és elnézést, hogy nem voltam itt. Kormányzó úr, az NKB elnöke lesz tehát. és az államadóság tényleg szisztemikus kockázat. Ön szerint a jelenlegi helyzetben, ahogyan látja az aktualitásokat, milyen másfajta ilyen szisztemikus kockázatokról érdemes ö, odafigyelnie? Rövid volt és édes a kérdés, de nyilván a válasz hosszú lesz. Uh, Gouverneur, Herr Kandidat. Jelölt úr, kormányzó jelölt úr, a kérdésem az ESAB-re és annak a tudományos tanácsára vonatkozik. Mi parlament azt mondtuk, hogy ennek a tudományos tanácsnak létre kell jönni erős kompetenciákkal a 12 per 3 cikke rendeletnek az EKB-ról, előírja, hogy ez a tudományos tanács az elnök felszólítására, tehát hogyha majd önt megerősítik, akkor az ön utasítására cselekszik ez a tudományos tanács. Na most hogyan fogja ezt értelmezni? Szélesen? Tehát a tudományos tanácsnak széles körű mandátumot ad majd, hogy önállóan tudjon lépni, hogy önállóan tudjon kérdéseket felvetni, és nem csak akkor, hogyha ön részletes kérdéseket kérdéseket tesz fel, hanem hogy a tanács maga is kezdeményezéseket tehessen, és gondoskodik-e arról, hogy a tudományos tanács az eredményeit nyilvánosságra hozza. Köszönöm szépen. Igen, Jürgen Klut. Az én kérdésem, mert gyakorlatilag már feltették az előttem szólók, úgyhogy most az idő hiánya miatt inkább lemondok további kérdéseimről, és Drazsi úrnak hagyok időt a válaszra, és az utolsó kérdést pedig Claudia Morganti teszi fel. Elnök úr, lendő kormányzó úr, köszönöm, hogy itt van, és én is szeretettel köszöntöm. Két kérdésem lesz. Először is a hitelminősítékkel kapcsolatban ezek nagyon nagy hatalmú intézmények, nem is lehet ellenőrizni őket a nemzetközi pénzpiacokon. Azt szeretném tudni, hogy három amerikai hitelminősítő ellenőrzi az egész piacot, holott nagyon sok hibát követnek el. Lásd a Lehman Brothers, de senki nem vonta őket felelősségre. És most még az országok helyzetével kapcsolatban is nyilatkoznak, ez komoly károkat okozhat, hogyha nem sikerül megfelelő hitelminősítést végezni. Nemrégen szavaztunk egy jelentésről a hitelminősítőkről. Mi a véleménye? Nem kellene nagyobb transzparenciát biztosítani? Milyen kezdeményezései lesznek, hogy a hitelminősítők átláthatóságát növelje. Görögország, Portugália, ezekről az országokról beszéltünk, és láttuk, hogy a múltban is voltak már nehézségek ezekben az országokban. És hogyan cselekedett volna ön akkor a szisztémás kockázatok megelőzése érdekében milyen intézkedéseket hozott volna, hogyha korábban az LKB elnöke lett volna? Igen? Hát akkor most öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Az első kérdés Gozesz úr. Hát a válaszom. Én sokat gondolkoztam, hogy hogyan fogalmazzak, hogy ezek a szisztémás tényezők jelen voltak-e, és mit akarunk mi tenni ezzel. Jó a kérdés és ez átfogja mindazt, amit még nem fejeztünk be a pénzügyi rendszer reformjában, amit ugye még, még meg kell csinálnunk. Az első kérdés, és ez összefügg azzal, amit előbb mondtam, biztosítani kell, hogy a Basel 3 teljesen megvalósuljon, mégpedig konzisztens módon szerte a világon. Tehát magasabb tőke és jobb minőségű tőke likviditási szabályok, e, ezeket még e, nem vizsgálták meg teljesen, de hát kellenek majd hatástanulmányok, és utána ez megtörténik. A második kérdés, hogy mit tegyünk a nagy e, szisztémás rendszerekkel, amelyek a leginkább felelősek ma az erkölcsi kockázatokért, és én ismétlem, amit mondtam, három csatornában folyik a munka Először is több tőkére van szükség számukra, még többre, mint a többiek számára. Második dolog, hogy, és valószínűleg ez a legfontosabb, és egyben a legnehezebb feladat, hogy olyan rendszerre van szükség, amely irányítani tudja az esetleges nagy hibákat, anélkül, hogy az adófizetőktől venne el, az ilyen javaslaton folyik a munka, a bizottság javaslatát. Én üdvözlöm, ismerem, hogy több lépcsős a megközelítés, és a nemzetközi a tagállami jogszabályalkotást itt korlátozni kell, szóval vagyis bizonyos kérdéseket nem lehet másként csak közösségi szinten megoldani. Tehát egy, egy csődöt hogyan tudok menedzselni. Milyen hitelezőt védek, melyik hitelezőt hagyom veszni, szóval hogyan tudok mindenkit egyformán kezelni. Összességében ez egy jó lépés. A harmadik dolog pedig, hogy a felügyeletet hogyan tudjuk erősíteni és még függetlenebbé tenni a nagybankokkal és a kormányokkal szemben, ugyanis sok esetben a felügyeletek a kormánytól függenek, és amikor a saját bankjaikat felügyelik, akkor az érdekütközést eredményezhet. Tehát ez az a három mm, út, a három csatorna, ahol dolgoznunk kell, mert így tudjuk ezeket a kockázatokat csökkenteni. És még valami. A Erről nem beszéltem világosan, de amit eddig tettünk, ugye jobban akartuk szabályozni, és erősebben, mélyebben akartuk szabályozni a szabályozott intézményeket. Csak akkor a kockázat az, hogy nagyon sokan árnyékba vonulnak, és az árnyékbankok alakulnak ki. Most néhány hónapja megkezdődött a munka már ezen, hogy meg kell határozni ezeknek a paramétereit ennek az árnyékbankrendszernek. És erre koncentrálni kell a figyelmünket. A válasz az, hogy mindenre figyelünk, ami hitel közvetítéssel foglalkozik. Szóval a fő cél az, hogyha valaki bankként lép föl, még akkor is, hogyha nem hívják banknak, akkor ugyanazokat a szabályokat kell betartania, mint egy banknak. Más szavakkal a kockázatok és a szabályok ugyanazok kell, hogy legyenek. Tehát ennyit az árnyékbank rendszerről. És végül pedig az OTC kérdések. Sokan mondták, hogy a válság alatt az OTC ügyletek nagyon jelentős szerepet kaptak a kockázatoknál. De nem szabad elfelejteni, hogy a Lehman Brothers bedőlése után nem tudjuk, hogy mekkora volt ez a piac. Ugye emlékeznek a számokra, de hát ezek napról napra változtak, úgyhogy az első dolog az az, hogy többet kell tudnunk erről az egészről és az erőfeszítéseink célja az, hogy központosítsuk a derivátok kereskedelmét egy központi helyen, és így aztán tudjuk, hogy milyen kollaterális járulékos károk keletkeztek, és 2008-2009-ben ezek nem történtek meg. Tehát a szabályozási szempontból ezt sokkal kedvezőbben kell figyelni. És minden esetben az információkat meg kell adni. Mindazokat az információkat letétbe kell helyezni, és ezekhez a hatóságok teljes mértékben hozzáférhetnek bármilyen oknál fogva, felügyelet, stb. Ezek azok a fő területek, ahol nagyon keményen kell majd az elkövetkező hónapokban dolgoznunk, és majd a novemberi csúcson az FSB Párizsban, Párizsban a G20-ak novemberi csúcsán tesz erre javaslatot, de hát az elkövetkező években még ennél is többet kell tenni. Világos tehát az út, illetve a cél, tudjuk hova akarunk eljutni, és az a támogatás, amit amit eddig kaptunk. Látjuk, hogy tudunk, tudunk küzdeni, csak nagyon komoly érdek, ütközések vannak. De eddig jók az eredmények. Köszönöm. De hát ő már haragszik rám, nem, hogy ennyit beszélek. És a, a, a tudományos tanács, a független tudományos tanács, tanácsadó testület Hát az én válaszom, hogy ez egy értéktöblet tehát kell, hogy jelentsen, és ez az értéktöblet éppen a függetlensége ennek a tudományos tanácsadó testületnek. Tehát ezt tiszteletben kell tartani. Most nem, nem tudom, hogy jól értettem-e a kérdését, hogy akkor függetlenül is cselekedjen ez a tanács? Bocsánat, én akkor angolul fogom elmondani, az talán világosabb lesz. Aztán a végén úgyis mindenki angolul fog beszélni egész Európában, szóval teljesen mindegy. Tehát a kérdés a 12.3-as cikkre vonatkozik a rendeletben, amelyben az áll, hogy a tanács az a az elnök kérésére lép akcióba. Tehát ön, mint elnök nagyobb mandátumot ad -e ennek a tudományügyi tanácsadó testületnek, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg, vagy pedig csupán akkor engedi meg, hogy akcióba lépjenek, amikor ön ezt kéri. És hogyan, hogy hozhatják nyilvánosságra a, az eredményeket. Nos, ez a mikromanagement, ez nem az én világom. Én egyetemi ember voltam, tudom én, hogy mit jelent a függetlenség és a tudományos tanácsadás. Hát ennek a lényege a függetlenség, egyébként nem is lenne rájuk szükség ami pedig ezeknek a nyilvánosságra hozatát illeti, hát az egy testületi döntés kell, hogy legyen, nem zárom ki, de hát azért meg kell hallgatni, hogy az LKB vezetőségének többi tagja mit gondol erről. Morganti úr még? Vagy... Nem, most ő ismételte meg Klót úr, és akkor most Morganti úr kérdése jön. A hitelminősítők sokat kritizálták a válság alatt, meg aztán még utána is. Nagyon sok intézkedés történt az Egyesült Államokban, de Európában is annak érdekében, hogy a legsúlyosabb érdekkonfliktusokat valahogy le tudják küzdeni. Úgyhogy most nagyobb az átláthatóság, és a tanácsadó funkció és a minősítő funkció jobban szétválnak egymástól. De van egy projekt az FS, FSB-ben, hogy hogyan lehetne megszabadulni a hitelminősítőktől, tehát nagyon komoly figyelmet kap ez a kérdés, és itt három kategóriát különböztethetünk meg, a szabályozókat, a befektetőket és a biztosítókat. Na most megnézzük a szabályozást. Hát ugye semmi jogszabály nem tiltja a hitel minősítéket. A Basel 3, a CRA minősítést használja a bankok esetében, de ez nem lesz az egyetlen módja annak, ahogyan a kockázatokat mérik. Ugyanígy a, a kollaterális ügyek esetében is megtörténik ez, de hát nekünk is megvannak a magunk módszerei a kockázat mérésére a különböző bankoknál és intézményeknél a végső cél az, hogy döntsünk, hogy mi a kockázat, meg mi nem az. És mekkora ö, kockázat létezik bizonyos ö, területeken. Hát ez nem könnyű, és a befektetők esetében jó lenne megtudni, ugye, hogy a, az intézményi befektetők nagyon sokat foglalkoznak a minősítéssel, ugyanis nincs házon belüli kapacitásuk a kockázat értékelésére, úgyhogy számukra egyszerűbb, mindegy, hogy mennyire tökéletlen, de külső cégekhez fordulnak. Tehát van célunk, hogy mint szabályozók mindent megtegyünk, hogy a saját kockázatfelmérési módszereinket használjuk, ez nem könnyű megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen és akkor ezzel vége van a kérdés felelet szakasznak. Nem kötelező, hogy záró összefoglalót adjon, de ha úgy érzi, hogy valami kimondatlanul maradt a másfél óra alatt, akkor most itt a lehetőség. Csak nagyon rövid leszek. Ugye az első tapasztalatom ez a demokratikus felelősségre vonással, illetve tanulás volt ez számomra, úgyhogy egy nagyon-nagyon nagy tanulási folyamat, és nagyon hálás vagyok minden kérdésért, amit feltettek nekem. Köszönöm. Köszönjük szépen, ha minden jó. yeah about six times. Köszönjük, ha minden jól megy, akkor évente hatszor fogunk találkozni önnel, úgyhogy majd hozzászokik mindehez. Az eljárás a következő. Most ö, zárt ajtók mögött folytatjuk közülést, Csak ö, képviselők, asszisztensek és európai parlamenti hivatalnokok maradhatnak az ülő, ülésteremben. 5 percet eh, adunk a frakcióknak is egy kis egyeztetésre, tehát 5 perc múlva zárt ajtók mögött folytatjuk.